Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Uh, because we are already ahead. Eh, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, kérem foglaljanak helyet. Our meeting. Javaslom, kezdjük el akkor az ülést. Még akkor is, hogyha még minden képviselő nem érkezett meg. Nos, kezdjük akkor a munkát. Megkapták az ülésünk napi rendtervezetét a Regionális Fejlesztési Bizottság számára február 26-ára és 20 nem, bocsánat, csak 26-ára az asszony javítja saját magát, tehát február 26-ára, és fel kell tennem önöknek a kérdést, hogy ö, mit szólnak a már beiktatott változtatásokhoz a napi rendben. Először is. A koordinátorok Strasbourgban rendkívüli ülést tartottak február 11-én, és döntöttek négy sürgős témá előadójáról. Ezek a mai napi rendünk 9-től 12. pontjáig találhatók. Múlt héten a titkárság el is küldte önöknek az anyagot. Kérem, hogy most hivatalosan is hagyják jóvá hogy ezeket a témákat a mai napi szakbizottsági ülés programjába bevegyük. Köszönöm szépen. Másodszorban a napirend rendtervezet nyilvánosságra hozatalát követően a bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust küldött a parlamentnek. Már ezt korábban is tudták, mert a tervezet formájában 2014. novemberában megkapták február 19-én pedig végleges formát is öltött ez az anyag. Egyszerűen technikai kérdésről van szó, és a korábbi ö, pontosításáról van szó. Az Európai Tengerészet és Halászati Alap jogerőre emelkedéséről van szó, a rendeletről és annak rendeleteiről. Az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia, vagy a márciusi plenárison nem hagynia. A bizottság ma délután az utolsó napirendi pont keretén belül fog erről beszélni. Március 33-a déli 12 óra a határidő, hogyha valaki tiltakozni kíván ez ellen. Egyet tudnak érteni ezzel az utolsó napi rendi pontunkkal a mai napra? Igen, köszönöm szépen. Az utolsó változtatás pedig Ma délutánra úgy néz ki, hogy nem lesz nehéz dolgunk, ami a programot illeti. És a 9-es és 10-es napirendi pontok felcserélését illetve a 11-es, 12-es pontok felcserélését elfogadom, mert a 11-es, 12-es pontok előadója kerül a 9-es, 10-es pont helyére. Úgyhogy egyszerűen csak helyet cserélnek ezek a pontok. Egyetért ezzel mindenki? Elnézést kérek. Én eladó vagyok az AFKO-ban, ez teljes mértékben ugyanakkor ülésezik, mint mi, és mivel árnyék előkészít, előadója vagyok a 9-es pontnak, kérem, hogy a jelentésemet az AFKO-ban elhalasszák, mert egyébként képtelennek vagyunk jelen lenni, ennél a fontos témánál, mivel árnyékjelentés készítő vagyok, szeretnék hozzászólni, és szeretnék foglalkozni ezzel a témával. Úgyhogy az ilyen utolsó pillanatban hozott változtatás egyszerűen lehetetlen, mert nagyon sok szakbizottság ugyanabban az időpontban ülésezik, úgyhogy valahogy meg kell szerveznünk a munkánkat, és hogyha az utolsó pillanatban vannak változtatások, erre nincs lehetőség. Elnök, Van Nistelrooy úr parancsoljon. Köszönöm. Ami engem illet, nincs gond, de ez történik általában. Az egyik előadó tiltakozik, a másik egyetért, önnek kell dönteni. Elnök, köszönöm szépen. Sajnálatos módon Buscsinár úrat nem látom, aki kérte eh, a cserét, mert a 11-es, 12-es pontnak ő az előadója. Azt írta nekem, hogy korábban el kell mennie eh, más feladatai miatt. De ha ez nem elfogadható az önök számára, van úr nagyon kedvesen elfogadta ezt a változtatást, ha viszont ön nem tudja elfogadni, ha más megjegyzés nincs, akkor a napi rend marad úgy, ahogy volt. Köszönöm szépen Van Instenroy úrnak a támogatást, és akkor folytatjuk a napi rendet az általam már felsorolt változtatásokkal, és megpróbáljuk a tárgyalásaink során betartani a rendelkezésre álló időt. Nos, ezen változtatások után elfogadtuk a napi rendtervezetet, és a második pont a január 19-20-ai ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Javaslom, hogy ha csak nincs ellenvetés az ülés folyamán, akkor tekintsük elfogadottnak. Megjegyzés van? Nincs. Köszönöm. Akkor elfogadtuk. A harmadik pont az elnök közleményei. Csak egy bejelentésem lenne, Mindenkinek van egy piros-fehér színű kis dokumentuma. Ez egy kis ajándék Bulgáriából, személy szerint tőlem. Hazámban úgy gondoljuk, hogy március 1 -e rendkívül fontos nap, Márta nagymama napja. Az a nap, amikor mindannyian nagyon jó egészséget, sikereket kívánunk egymásnak, és általában ebben a piros-fehér ruhában jelenünk meg, azért, hogy boldogok legyünk, úgyhogy örömmel adom ezt át önöknek. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Most pedig akkor térjünk át a munkára negyedik napirendi pont, a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások, a gazdasági társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban címmel. És a bizottság hatodik kohéziós jelentése az egyik legfontosabb témánk. Mint ahogy önök is tudják, három évenként kerül ez kiadásra a kohéziós politika témájában júliusban fogadták el a legutolsót, és a 2007-2013-as időszakba tekint vissza a kohéziós politikára. Ennek hatása a közberuházásokra a válság óta, ez a nagyobb regionális különbségeket hangsúlyozta, az új generációs kohéziós politika 2014-2020-as időszakra született meg, és a nagy infrastruktúrális projektek vonatkozásában az energiahatékonyság, a foglalkoztatottság KKV-k területére terül ki. Decemberben előadónk, Nagy Tamás úr, már tájékoztatott minket elképzeléseiről, nagyon érdekes eszmecsere követte ezt, ma pedig beszámol nekünk jelentés tervezetéről. Javaslom, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje március 12-e csütörtök déli 12 óra legyen. Május 5-én fogunk szavazni a jelentés végleges formájáról, úgyhogy abban az esetben, ha ezt elfogadják, akkor megadom a szót Dajcs Tamásnak, de mielőtt még ezt megtenném, annyit szeretnék még megemlíteni, hogy a régiók bizottságának képviseletében is vannak nálunk itt eh, Sir Albert Bohr, eh, aki a régiók bizottságának véleményéről fog tájékoztatni minket, illetve a bizottság, az Európai Bizottság eh, képviseletében, és az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság képviseletében Paul Bauer Várez úr az előadó van jelen. Úgyhogy nagy fegyelemről kell tanú bizonyságot tennünk ma az időkorlátok miatt, úgyhogy már is örömmel adom meg a szót Dajcs Tamás úrnak parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! A Regionális Fejlesztési Bizottság mai ülésén nyílik mód arra, hogy a hatodik kohéziós jelentéssel kapcsolatos jelentéstervezetemről első ízben eszmét cseréljünk. Mindenek előtt szeretném röviden felidézni azt a három fő pontot, melyekre a jelentésemet építettem. Ezekre a pontokra elnök asszony volt kedves bevezetőjében utalni, amely pontokról már szó esett december harmadikai bizottsági ülésünk során. Először is Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a regionális politikát súlyosan érintő likviditási problémákat, ezeknek a problémáknak véget vessünk, ezért jelentés tervezetemben nagy hangsúlyt kapott ez a kérdéskör. A közel 25 milliárd eurós fizetési hátralék közvetlen veszélyt jelent a kohéziós politika megvalósítására, súlyos terheket ró a tagállami költségvetésekre és a kohéziós politika végkedvezményezetjeire. Mindezek fényében jelentésem olyan menetrend kidolgozására hívja fel a bizottságot, mely konkrét cselekvési tervet tartalmaz a probléma rendezésére. Fontos, hogy már idén a 2015-ös évben érezhető legyen a kidolgozott intézkedések hatása és csökkenjen a felhalmozódott kifizetetlen számlák összege hasonlóan lényeges az operatv programok mielőbbi elfogadása a two thousand and fourteen two thousand and twenty as programozási időszakra a benyújtott three hundred and eighty seven programból eddig two hundred and sixty six került jóváhagyásra. tarthatatlan hogy lassan two thousand and fifteen tavasza van a two thousand and fourteen twenty közötti időszak közel twenty százaléka már eltelt és még mindig késik a 2014-20-a vonatkozó operatív programok beindítása, hiszen a programok majd egy harmada még el sincs fogadva. Jelentés tervezetemben ezért magyarázatot kértem a bizottságtól a késedelem várható pénzügyi következményeivel kapcsolatban, illetve javaslatokat várok a negatív hatások mérséklésére vonatkozóan. Másodszor az Európa 2020, az Európa 2020-as stratégiával és általában az Unió aktuális fejlesztési stratégiájával való kapcsolat egy másik sarkalatos pontja a jelentéstervezetemnek. Természetes igény, hogy az Unió legfontosabb befektetési politikáját, a regionális fejlesztési politikát összehangoljuk az Unió aktuális fejlesztési stratégiájának céljaival. Azonban ez a törekvés nem csaphat át abba, hogy a kohéziós politikát csupán eszköznek tekintjük az Európa 2020-as stratégia megvalósítása során. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke alapján idézem, átfogó harmonikus fejlődésének előmozítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze. Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik. Jelentésemben ezért arra hívom fel a figyelmet, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 2014-től megváltozott kohéziós politika ezen eredeti, szerződéses céljára, biztosítva, hogy az Unió aktuális átfogó stratégiához való hozzájárulás összeegyeztethető maradjon a regionális különbségek csökkentésével. A harmadik alapvető pont, amire jelentésemet építettem, és amelyre korábban is felhívtam már a figyelmet, az nem más, mint sem a kohéziós politika jövője. Nem elégséges ugyanis a 2014-2020-as kohéziós politika megfelelő implementációjára koncentrálnunk, hanem már most el kell kezdenünk a kohéziós politika 2020 utáni jövőjével foglalkoznunk, mert ellenkező esetben 2019-ben súlyos időzavarral, korlátokkal fogunk szembesülni. Egy új parlamentnek és bizottságnak kell majd megbirkóznia az EU 2020-as stratégia végrehajtásának végső feladataival, az új MFF kidolgozásával, valamint a 2020 utáni kohéziós politika előkészítésével alig több mint egy év alatt, hogy csak néhány fontos feladatot és kihívást említsek. Ezért jelentésemmel szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy már most kezdjük meg a közös gondolkodást a 2020 utáni kohéziós politikáról. E három alapvető fontosságú pont mellett természetesen további lényeges kérdésekkel is foglalkozik a jelentéstervezetem. Ezekről szeretnék a következőkben röviden néhány témát illetően szót ejteni. Szeretném mindjárt a kohéziós politika és az úgynevezett Juncker csomag kapcsolatával kezdeni. Az európai stratégiai beruházások alapjával kapcsolatos véleményünket bizottságunk ma délutáni ülésén fogjuk tárgyalni részletesen. Fontosnak tartottam ugyanakkor jelentés tervezetemben megemlíteni, hogy biztosítani kell az európai stratégiai beruházások alapja, a Juncker csomag, és az európai strukturális és befektetési alapok megfelelő módon kiegészítsék egymást. A kohéziós politika megfelelő intézményekkel, gyakorlattal rendelkező közös uniós politika, a Juncker csomag pedig jelenleg még egy nagyívű elképzelés. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikára a 2014-2020-as pénzügyi keretben elkülönített összegek nem csökkenhetnek a Juncker csomag nyomán. Emellett javaslom azt is a jelentésemben, hogy a csomag megvalósítása során építsünk a 2008-as európai gazdaság érénkítő terv implementációja alatt szerzett tapasztalatokat. A 2014-2020-as időszakban a pénzügyi eszközök kiterjedt használatát irányozzák elő a kohéziós politikai jogszabályok. A pénzügyi eszközök multiplikátor hatása üdvözlendő, azonban fontos, hogy a tagállamok kellő rugalmasságot kapjanak a használatukban, valamint, hogy a bizottság mindent megtegyen a pénzügyi eszközök használatának egyszerűsítése és eredményessége érdekében. A pénzügyi gazdasági szociális válság időszaka bebizonyította a kohéziós politika hasznosságát, sőt nélkülözhetetlenségét, hiszen több tagállamban a befektetések szinte kizárólagos forrását a strukturális alapok nyújtották. A kohéziós politikának, az unió legátfogóbb befektetési politikájának világosak és egyértelműek a sikerei. A válság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hatékonyságra és eredményességre az eddigieknél is jobban oda kell figyelnünk a 2014-2020-as kohéziós politika implementációja során. Három szempontot emeltem ki ebben az összefüggésben a jelentés tervezetemben. Elsőként a stabil makrogazdasági környezet alapvető fontosságú a kohéziós befektetések eredményességéhez azonban a makrogazdasági feltételesség intézményének esetleges gyakorlati alkalmazása a támogatások felfüggesztése esetén a parlament elvárja a bizottságtól és a tanácstól hogy teljes körű egyértelmű és időben érkező információkat kapjon. másodikként a tematikus koncentráció üdvözlendő de hatása akkor lesz maximális, ha a régiók számára kellő rugalmasságot biztosítunk, és így figyelembe vesszük a helyi és regionális sajátosságokat. És végül, de nem utolsó sorban az adminisztratv eljárások egyszerűsítése nagyban hozzá tud járulni a hibaarány csökkentéséhez, és így az eredményesség növeléséhez. A foglalkoztatás kérdéskörének meghatározó részt szenteltem jelentéstervezetemben. A válság hatása a munkaerőpiacokra katasztrofális volt, és a strukturális alapok jelentős mértékben tudtak hozzájárulni ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk, elősegítsük a munkaerőpiaci beilleszkedést, és ezáltal támogassuk a társadalmi integrációt. Négy gondolatot szeretnék e témakört illetően itt és most hangsúlyozni. Először is az európai szociális alap forrásainak felhasználása csak akkor lehet eredményes, ha a megfelelő infrastruktúra és intézmények, melyek kiépítését és erősítését a regionális fejlesztési alap támogatja, jelen vannak, ezért az alapok integrált felhasználását támogatom. Másodszor a kis és középvállalkozások teremtésben és intelligens növekedésben betöltött szerepe vitathatatlan. Olyan szabályozási környezetre, adminisztratív feltételekre van tehát szükség, melyek megkönnyítik a KKV-k finanszírozását és csökkentik bürokratikus terheiket. Támogatnunk kell továbbá a vállalkozói készségek fejlesztését a KKV-k alapításának elősegítése érdekében. Harmadrészt a fiatalok munkanélkülisége a válság nyomán aggasztó méreteket öltött. 2014-ben a fiatalok munkanélküliségi rátája uniós szinten a 20%-ot is meghaladta, ami több mint kétszerese a felnőttekének. Nem engedhetjük meg egy generáció elvesztését, ezért a strukturális alapokat mielőbb mobilizálnunk kell a fiatalok foglalkoztatásának támogatása érdekében. És végül, de nem utolsó sorban a munkaerőpiaci integráció fontos eleme a társadalmi integrációnak, ezért a hátrányos helyzetű csoportok, a romák, illetve a fogyatékossággal küzdők beilleszkedését foglalkoztatást elisegítő intézkedésekkel hatékonyan támogatni tudjuk. Végezetül szeretnék szót ejteni a területi dimenzióról, mely sajnos a hatodik kohéziós jelentésben csekély figyelmet kapott. A határon átnyúló együttműködés, az európai területi együttműködés erősítése azért is nélkülözhetetlen, mert az infrastruktúra, munkaerőpiaci mobilitás, környezet, vízhasználat és hulladékkezelés, turizmus, kutatásfejlesztés, hogy csak néhány területet említsek, mind-mind olyan témakörök, melyek jelentős határokon átnyúló dimenzióval bírnak. Az átfogó, integrált területi fejlesztésnek fontos elemei az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások, az EGTC-k, Lényeges továbbá, hogy kellő figyelmet biztosítsunk a vidékfejlesztés és a kohéziós politika kapcsolatának. Kedves képviselőtársaim, a 2014-2020-as kohéziós politikai jogszabályok megalkotása során széleskörű egyeztetést követően a parlament közös álláspontot alakított ki, melyet sikerrel érvényesíteni is tudott. A hatodik kohéziós jelentés kapcsán lehetőségünk nyílik a kohéziós politika megerősítésére sok szempontból megújítására, ezért fontos, hogy most is közös politikai álláspontot tudjunk elérni. Beszélnünk kell a kohéziós politika múltjáról, válságban betöltött szerepéről, eredményeiről, az aktuális helyzetről, a kihívásokról és arról, hogyan tudjuk fokozni a politika eredményességét. Végezetül szót kell ejtenünk a jövőről, arról, hogyan képzeljük el a kohéziós politikát 2020 után bizakodással tekintek a közös munka elé, amit megalapoznak az árnyék jelentéstevőkkel folytatott eddigi egyeztetések. Mindezek alapján érdeklődve várom a kollégák észrevételeit és javaslatait a jelentés tervezetemmel kapcsolatban, most pedig megköszönöm mindannyiuk megtisztelő figyelmét. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen. Az Árnyék jelentéstevők részéről Bresszó asszony van jelen. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is szeretnék Dajs Tamás kollégának gratulálni, aki nagyon részletes jelentésről számolt be, nagy részben egyet tudunk érteni vele, ami a kohéziós politika jövőjét illeti. Teljes mértékben egyetértek ezzel is, de biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság is, mert egy állásfoglalás is született ebben a témában, nevezetesen a késedelmes kifizetésekről. Ez igen súlyos probléma régi, régióink és városaink számára, a kohéziós politikát alkalmazók számára. Szerintem Az elemzés egy kicsit gyors, kicsit gyenge, a múlt értékelése ö, szempontjából, hogy mik voltak az erőségek, stb. A kollégánk elsősorban inkább a jövőbe tekintett. Úgyhogy én csak négy vagy öt megjegyzéssel élnék a jelentés vonatkozásában, amelyek aztán majd a jövő elemzéséhez le is szolgálhatnak. Az első az a tény, hogy szükség van az állam háztartás felhasználásának javítására. Tehát nem feltétlenül mindig jól és megfelelően hasznosítjuk a rendelkezésre álló forrásokat. Ebben a jelentésben is utalhatnánk arra, hogy vigyázni kell az eredményekre, mégpedig a kvalitatív eredményekre, és itt is ö, meg kell vizsgálnunk az államháztartási kapacitásokat. Itt nem föltétlenül nevezném erősnek az eredményt. Aztán, ami a táblázatok, a grafitkonok az adatok elemzését illeti. Erőteljes volt a tendencia a források összevonására azon régiókra és városokra, amelyek kapitális jelentőséggel bírnak, ez nyilvánvaló, a fővárosok mind nagyon gyorsan eszébe jutottak mindenkinek, a vidéki vagy periférikusabb területek, amelyek nem feltétlenül kisebbek, de periférián találhatók, azonban nem igazán növekedtek ilyen mértékben. Úgyhogy fennáll annak a kockázata, hogy már az államokon belül is különbségek alakulnak ki. Végül pedig, ami a múltat illeti, azok az eljárások, amelyek a kohéziós alap felhasználását, a pénzügyi eszközök alkalmazását illeti, e, e, továbbra is nagyon nehéz kérdés. És mindig is nagy kihívást jelentenek, és késedelmeket okoznak. Úgyhogy jobban fel kellene használni a pénzügyi eszközöket, ezzel egyetértek, azonban úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha megkönnyítenénk ennek az alapnak a felhasználását, vagyis egyszerűsítenénk. Végül a gazdasági válság egyértelművé teszi, hogy a 7 éves időszak túl hosszú. Úgyhogy a válság előtti programot a válság során szinte, hogy úgy fogalmazzak, szabályon kívüli eszközökkel kellett módosítani. Majd amikor a gazdaságok fellendülnek egy kicsit jobban, jó lenne, hogyha a félidős értékelés erőteljesebb lenne, és olyan régiókra, államokra koncentrálna, akiknek a programjait a gazdasági körülményeknek megfelelően esetleg alakítania kell. Tehát a nagyobb rugalmasság lehetővé tenné azt is, hogy ne legyen fázis kiesés a programozás, illetve a jelenlegi gazdasági helyzet között. Most ami a programozást illeti, már említettem, hogy nagymértékben egyetértek a kollega megjegyzéseivel, különös tekintettel a makrogazdasági feltételekkel, ugyanis rendkívül fontos, hogyha úgy döntünk, hogy ezt használjuk fel, a parlament mindig is ellenezte ezt, de ha így ö, döntünk végül is, nagyon fontos értékelni azt, hogy milyen intézkedésről van szó, amely javíthat, vagy inkább ö, még rosszabbá teszi a jelenlegi helyzetet. Tehát ennyit erről. Másodszorban egyetértek azzal is, és ma délután erről beszélünk is, hogy szükség van a koordinációra a Juncker terv és a kohéziós politika között, hiszen nem ugyanazokról a dolgokról van szó, de mivel nagy Európai Uniós beruházási erőkről van szó, koordinálni kell őket tematikai szempontból is, de ugyanakkor állami és régió szinten is valamilyen közös, nagyobb szinergia kialakítására kell törekedni. Harmadsorban, ahogyan már korábban is elmondtam, a múlttal kapcsolatban, de ez a jövőre is igaz, Ugye mindig is a, az eszközök javítását céloztuk meg, egyszerűbb eljárásokat kívánunk bevezetni, ez nyilván sokat segítene abban is, hogy az eszközök vonzóbbá váljanak. Végül. Az új eszközöket illeti, ahogy önök is tudják, későn kerültek ezek jóváhagyásra, főleg azért, mert a éves pénzügyi keret jóváhagyása is késlekedett, úgyhogy olyan helyzetbe kerültünk, amely a régiók számára rendkívül kockázatos lehet. Ugyanis a 2014-15-ös források két éves források csak a 2015-ös év során, tehát egy év alatt kellene, hogy felhasználásra kerüljenek. Úgyhogy ez csak néhány hónapot jelent a gyakorlatban, mert a végleges program csak tavasszal születik meg, és nem tudom, hogy hat hónap alatt föl lehet-e használni két év programját. Úgyhogy egy kicsit jobban lehetne talán tervezni, és egy év sajnálatos módon így elveszik. Ez mondjuk nem az érintettek hibája. Én szerintem jó lenne, ha itt is valamit tudnánk tenni. Végső megjegyzésem, nem hiszem, hogy hallottam erről a beszámolóban, hogy makrorégiós szenáriót kellene esetleg létrehozni a kohéziós politikák kapcsán, és ezért úgy gondolom, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a következő jelentés gyakorlatilag a makrogazdasági, makroregionális stratégia elemzése során ö, nagyobb koordinációra van szükség a jóváhagyott programok terén, ö, ez hasznos lenne. Azt hiszem, hogy elég lenne, de majd meglátjuk a módosítókban, hogy belevegyük ezt ebbe a jelentésben, hogy a következő alkalommal megfelelő adatokkal egészítsük ezt ki a makroregionális politika fejlődés vonatkozásában. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Bresso. Köszönöm szépen, Bresso asszony. Tomasics asszony, mint árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen a szót. Először. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék előadónknak, Dacs Tamás úrnak. Tényleg nagyon jó ez a jelentés. Nagyon jók az ajánlások a kohéziós politika számára. A 2014-20-as időszakban a kohéziós politika óriási reformokat élt át, megerősítették a kapcsolatot az Európai Uniós prioritások és a kohéziós politika között, hatékonyságát növelték, jelentősen integrálták az európai szemeszterbe, illetve a gazdasági kormányzás folyamatába. Integrált megközelítésre van tehát szükség, mert többletértéket képvisel az ágazati beruházások során, regionális és helyi kontextusban, és ez lehetővé teszi a tagállamok és a régiók számára, hogy integráltan, koordináltan ö, valósítsanak meg nagy kihívásokat. Ö, a reform ezt az eredményt célozta meg. Ezért úgy kell irányítani, hogy ö, inkább eredményorientált legyen, ö, a e, sikerek, értékelések kerüljenek kimutatásra. Ami a régiókat illeti, az eredményeket illetően pontosabban kellene fogalmazniuk, nevezetesen arra gondolok, amiket el szeretnének érni a program végéig. Bizonyos tagállamokban hiányoznak az egyértelműen körvonalazott célkitűlézek és az egyértelmű stratégia. A strukturális és beruházási alapok Európában 2014-20 között a gazdasági tevékenység fellendítésében kell, hogy segítsenek, a foglalkoztatottság növelésében, az innováció, a fiatalok alkalmazása terén is. Ami a partnerséget illeti az európai strukturális és beruházási alapok között, ez rendkívül fontos. Ez segíteni fog abban, hogy a regionális és helyi érintett szervezeteket is bevonják ebbe a folyamatba. Ami a stratégiai beruházási alapot illeti, az új tagállamok, mint például Horvátország, fel kell, hogy készüljenek arra, hogy bevezessék a jó reformokat annak érdekében, hogy az alapokat ne csak a jobban fejlett, jobb programmal rendelkező tagállamok valósíthassák meg. Az új tagállamoknak le kell bontaniuk az adminisztratív akáját, akadályokat, és az energetika, az építkezés és egyéb területeken is meg kell találniuk a megoldást. Köszönöm. Miltenburg. Van Miltenburg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a jelentés tervezetéhez. Szerintem nagyon átfogó. Nagyon rövid idő alatt sikerült nagyon fontos dolgokat felvetni, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy az ALDE részéről is úgy gondoljuk, hogy nagyon is koncentrálni kell a kifizetési lemaradásra. Nem lehet hiteles a kohéziós politika, hogyha problémák vannak, és nincsenek megoldások ezekre a problémákra, a kifizetési lemaradásokra. Örülök ezért annak, hogy ezzel is foglalkozott a jelentéskészítő. Nagyon fontos a határokon átnyúló együttműködés, nagyon fontos a határmenti területek kérdése, és nem eléggé koncentrálunk erre. Tehát ami ezt illeti, itt is úgy gondoljuk, hogy egyetértünk azzal, amit a jelentéstevő felvázolt. Vannak azonban kritikai pontok is, nem súlyosak ezek, de szeretnék ezekre rámutatni. Örülünk annak, hogy megjelent az FC, illetve a Juncker alap. Persze kritikusok is vagyunk ezzel kapcsolatban, hiszen ez a hatásának majd meg kell valósulnia, meg kell néznünk azt, hogy mennyire fog ez a hatás valóban megvalósulni a valóságban. Ha megvizsgáljuk a 14-es pontot a jelentésben, ahol arról beszélnek, hogy mi a helyzet a tematikus koncentrációval, illetve a befektetések helyzetével, illetve a inkluzív növekedési stratégiával, a 2020 stratégiával, viszont azt látjuk, hogy a jelentéskészítő rugalmasságot szeretne. Én nem tudom, hogy hogyan lehet koncentrálni, fókuszálni, és ezt jónak is tartom. Jó, jó az a tematikus koncentráció, ez nagyon jó. Másrésztről viszont hogyan lehet megnyitni a rugalmasságot a régiók előtt a válság idején, és el kell mondjam, hogy a tematikus koncentráció nagyon sok mindent lehetővé tesz, kezdve a költségektől, kezdve a gazdaság számára, vagy a szélessávú internet szempontjából is jó lehet, az innováció, kutatásfejlesztés szempontjából is, vagy akár arra is jó lehet, hogy támogassuk a kevésbé fejlett területeket Európában. Itt kellenek módosítók, mert a koncentráció és a rugalmasság ez egyrészt azt jelenti, hogy korlátozni akarunk, de mégiscsak megnyitjuk az ajtót más témák előtt. És úgy gondolom, hogy a kohéziós politika ezzel veszítene erejéből. Utolsó pontom, elnök asszony, ez egy kis pont, de nem régebben beszéltünk az európai stratégiáról, a 25-ös pontban is beszélnek a kis és közepes méretű városokról. Szerintem beszéljünk a városokról, úgyis beszélni fogunk majd az városi programokról, az Urban Agendáról. Meg kell vizsgálni azt, hogy hol vannak az erős pontok, mi a helyzet a városok, a vidék között. Mind a kettőre szerintem nagyon is szükségünk van, és szerintem nem szabad szematikai vitát folytatnunk én mindenképpen azon lennék, hogy ne különböztessük meg a nagy és kis városokat, hanem összességében a városi területekről beszéljünk. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, Van Miltenborg Abans úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek munkájáért, és hogy ilyen értékes hozzájárulással élt a munkánkhoz. És elébe tekintünk nagy várakozásokkal az együttműködésnek. Ami a kulcsfontosságú elem a területi együttműködés hiányolását illeti, pontosan a határon átnyúló dimenzió tekintetében érdekes ez a vélemény. Az Európai Bizottság nagyon fontos lehetőséget lát a határon túli együttműködésben. Másrésztről úgy gondolom, hogy ahogyan már említése került, az olyan tényezők, mint a stratégiai befektetési alap, a Juncker terv, bevezetése nagyon fontos szerepet játszhat a kohézióban is, hiszen ez eh, még eh, jobban hozzájárulhat a gazdasági területi együttműködéshez. Ezekben a projektekben a beruházás eh, nem számít bele az állam, állam költségvetési hiányához, ami hozzájárulhat a befektetésekhez Európában. Ez a kapcsolat a strukturális alapokkal és az európai szemeszterrel, a makroökonomiai feltételességgel hozzájárulhat ahhoz, hogy megvédjük a strukturális alapokat, és hozzákapcsoljuk a stratégiai befektetési programhoz. A makrokondicionitás mellett a régiókra és a területi kohézióra is összpontosítanunk kell. Itt is sokkal nagyobb stabilitásra és beruházásokra van szükség. Aggasztó, hogy hogyan lehet az együttműködés elvét alkalmazni, a partnerségi elvet, megállapodásokat, és hogy a kohéziós politikában figyelembe veszik-e az első fázistól kezdődően a helyi és regionális hatóságok szerepét. a tagállamoknál gyakran hiányzik a politikai és operatív hatékonyság, a kohéziós politika nem valósul meg kellő hatékonysággal, ökológiai, környezetvédelmi megközelítésre lehet szükség, aláhúz vannak a szükségességét, hogy a fenntartható fejlődést figyelembe vegyék a projektek kiválasztásában középhosszú terve távon az Európai Parlamentnek továbbra is nyomást kell gyakorolnia annak érdekében, hogy hathatós legyen a kohéziós politika megfelelő költségvetéssel, egy megerősített ifjúsági garanciával, stb. stb. Köszönöm. Thank you, and Madam Köszönöm szépen, Rejtke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit megszakítom a rutint, és nem fogok gratulálni a jelentés készítőnek, hanem megköszönöm neki azt, hogy felvázolta ezt a jelentést. Nagyon sok jó pontot tartalmaz ez a jelentés, és nem akarok mindent megismételni, amit a kollégáim már elmondtak, csak szeretném leszögezni azt, hogy mik a mi prioritásaink, akkor, amikor majd módosítókat benyújtunk. Két nagyon egyértelmű pontunk van, az elsőt már meg is említették, ez pedig az, hogy szeretnénk egy sokkal erősebb hangsúlyt látni a zöld gazdaságra helyezve, és azt is láttuk, hogy a befektetési prioritásokat nem igazán hajtották végre a tagállamok. Sok tagállam még mindig úgy jár el, mint korábban, szerintem így nem lehet fenntartható Európát létrehozni. Tehát azt szeretnénk, hogyha ezt sokkal erősebben kihangsúlyoznák a jelentésben. Tehát nagyon fontos a zöld gazdaság és a fenntartható gazdaság, ez a legfontosabb célkötőzése a kohéziós politikának. A második pontunk a partnerségi elvhez kötődik, az eljárásokhoz, a viselkedési szabályzathoz. Itt nem ezt nem emelték ki, pedig a kohéziós politika csak akkor működőképes, ha minden szereplő helyi szinten be van vonva, és hogyha a civil társadalom is fontos szerepet játszik. Ezért szeretnénk, hogyha ezt is jobban erősítenénk a jelentésben. Ami magát a szöveget illeti, nagyon sok kolléga már kiemelte az FC szerepét. Úgy gondoljuk, hogy a regionális szabizottság részéről sokkal kritikusabban kellene ehhez hozzáállnunk, az FC javaslathoz, ugyanis ez a javaslat elég pozitívan van feltüntetve, mi azonban kritikusabban szeretnénk ezt szemlélni. Mi követeljük azt, hogy ami a kohéziós politika kapcsolatát illeti itt, legyen egyértelmű az, hogy nem szabad azt a kettőt egymással szemben kijátszani, hanem itt két kiegészítő befektetési alapról van szó. A rugalmasság kérdése, hogyha nagyobb rugalmasságot szeretnénk adni, akkor a kérdés az az, hogy a tagállamok képesek lesznek majd megfelelni azoknak az ambiciózus céloknak, amit kitűztünk magunk elé a fenntarthatóság, a zöld gazdaság kapcsán. Azt mondanánk, hogy európai oldalról azt kell mondjunk, hogy a tagállamoknak ambiciózusnak kell lenniük ezekben a pontokban, azért, hogy a kohéziós politika sikeres lehessen. Megemlítette az alapokkal való visszaélést a jelentésben. Mi szeretnénk, hogyha a korrupciót is megemlítenénk, ugyanis bizonyos régiókban, tagállamokban látjuk ezt a problémát, és le kell ezt küzdeni azért, hogy a kohéziós politika sikeres lehessen. Megemlítette azt a problémát, hogy ami a fiatalok munkanélkülség kapcsán tapasztalható, nincsen egyértelmű ö, utalás a fiatalok munkanélküliségét felszámoló kezdeményezésre. Szerintünk erősíteni kell azt a pontot, hogy a kohéziós politikának együtt kell járnia a fiatalokra vonatkozó kezdeményezéssel, hogy sikerüljön a fiatalok körében a munkanélküliséget leküzdeni. Utolsó pontom, az administratív kapacitásokra vonatkozik. Úgy vélem, hogyha erősítjük az Európai Unió részéről a kapacitásépítést, az sokat segíthet abban, hogy a korrupciót is le lehessen küzdeni, illetve a hiba arányokat, és ezáltal is a kohéziós politika fenntarthatóbbá váljon. Az egész dokumentum koncentrál a múltra, illetve a jövőre a kohéziós politikát illetően, Ön megelmítette az új dimenziókat, hangsúlyozza a teljesítményt, az eredmény szemben, ez nagyon fontos, viszont szeretnénk egy dolgot még hozzáfűzni a kohéziós politika jövőjét illetően, főként a válság alapján szerzett tapasztalatok alapján, ez a az ellenálló képesség, a kohéziós politika által az Európai Uniót, a gazdaságainkat sokkal ellenállóbbá tudjuk tenni, és úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politika szempontjából ez a dimenzió nagyon szükséges és hasznos lehetne, és ismételten szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, és remélem, hogy nagyon gyümölcsöző lesz a vitánk. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, de Mátó asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, jó napot kívánok! Köszönet a kollégának a végzett munkáért, és már is rátérek a konkrétumokra, nem akarnám megismételni azt, amit a többi kollega már elmondott. Az első dolog a hatodik oldalra vonatkozik, az ötödik bekezdésre, amikor a munkanélküliségről van szó a 2014-20-as időszakban. Nos, ugyanebben arról van szó, hogy 25 milliárd a késedelmes kifizetés az Európai Bizottság részéről a 2007-13-as programozási időszakra. Azt gondolom, hogy ennek az utalásnak két különböző bekezdésben kellene lennie. Egyrészt az önkormányzatoknak segíteniük kellene az Európai Bizottságnak, hogy koherens operatív programokat hozzanak létre, de ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy nagyon súlyos kérdés a kifizetések késtekedése. Ugyanis hasznos projektekről van szó a közösségek számára. A második, a hetedik oldalon, a hetedik bekezdésben van szó, amikor arról van szó, hogy a 2014-2020-as időságra, időszakra hosszú távú projektek vonatkozásában csökkenő tendenciát mutatnak az alapok. Felszeretnénk húzni, hívni a figyelmet a programok minőségére nem szabad, hogy időhiányban szenvedjenek. Ez azt hiszem, hogy minden egyes tagállamra igaz az Európai Unión belül. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most meghallgattuk az árnyék rendős tevék véleményét első körben, és most Blanco López úr következik, aki szintén szót kértessék. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a véleményért, de vannak nyugtalanító dolgok, amelyek módosítókhoz vezethetnek, például a makrogazdasági feltételességgel kapcsolatosan. Erről a parlament az előző ciklusban nagyon sokat beszélt, csak úgy, mint a parlament szerepéről amelyre Bresson úr is eh, említést tett eh, felszólalásában. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika kell, hogy legyen a legfontosabb beruházási politikája az EU-nak. Ebben a véleményben felmerül ezzel kapcsolatosan némi aggály a strukturális és beruházási alapok eh, hatékonyságával kapcsolatosan, ami sérülhet a makrogazdasági feltételesség miatt a tagállami gazdaságpolitikán keresztül. Nagyon fontos, hogy megadjuk ennek a politikának azt a felelősséget, ami jár neki, illetve hogy kapcsolódjon ez a stabilitási paktumhoz is. a helyi és a regionális szinten ez sértheti a programok végrehajtását, úgyhogy elutasítom azt a lehetőséget, hogy a makrogazdasági felel feltételesség ellenébe mutatna a kohéziós programok legfontosabb céljának. A legeladósodottabb régiókra összpontosít ez, amelyek eh, nehéz gazdasági helyzetben vannak egyébként is. A 15. és a 17. bekezdésekben említi a szöveg eh, ezt, és pontosító módosítókat szeretnék benyújtani. Nyilván nem akarok eh, külön vitát nyitni erről a témáról, különösen mivel én magam is készítek egy jelentést a feltételességről. Köszönöm szépen, további hat kolléga szeretne szólni, ők szerepelnek a felszólalók listáján. Úgyhogy azt javaslom, hogy most már zárjuk le ezzel a hat felszólalással a listát. Polcsák úr először, és Amázsé úr következnek, nem, nyolc akkor összesen, és ezzel eh, lezárjuk majd eh, a vitát, hogy eh, végül is meghallgathassuk majd a régiók bizottságának, illetve az Európai Bizottságnak a véleményét, vagyis a vendégeinket is megszólaltassuk. Most Julár, Julár úr következik. Quelques mots, Madame. Euh, bon, mes collègues ont dit qu'il fallait ni féliciter ni remercier le, le rapporteur. Mikrofont kérnénk a euh, képviselőnek. C'est bon. Oui, euh, une collègue a dit qu'il fallait ni féliciter ni remercier le. Elhangzott az, hogy euh, lehet euh, gratulálni és köszönetet mondani a jelentéstevőnek ugyanis nagyon fontos az, hogy erre a jelentésre építsünk. Vannak olyan pontok, amelyek nagyon fontosak, és amelyeket ki kell emelni. Ezek is egy irányt mutathatnak a jövőbeli munka irányába. Itt gondolok például az eljárás egyszerűsítésére. Ez benne van Deutsch úr jelentésében, és meg kell vizsgálni az európai finanszírozási lehetőségeket. Ez nagyon fontos pont, főként a helyi regionális testületek számára, és erre rá kell mutatni. Még van egy pont, és ezt is tudom támogatni, ez pedig az operacionális programok kapcsán tapasztalható késledelem. Ez nagyon fontos kérdés, ez egy olyan téma, ahol továbbra is figyelnünk kell. A harmadik pont a komplementaritás, a kiegészítés, követhetőség a Juncker tervel. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunkban ügyelni kell arra, hogy legyen egy ilyen fajta komplementaritás, és ez nagyon sokat jelenthet, hiszen a regionális politika nagyon jól passzol a Juncker tervhez. Negyedik pont. A városok. A szakbizottságunknak ügyelnie kell főként a nagyvárosokra, ez nagyon fontos, de ugyanígy a közepesen nagyvárosokra is, ezeket is figyelembe kell venni, főként a regionális alapok szempontjából. Vannak még más témák is ebben a jelentésben, amelyek továbbra is rászolgálnak a figyelmünkre, például a hatékonyság kérdése, ez is nagyon fontos, milyen hatással jár ez, ez ugyanis kihatással van az állampolgárok életére. Elnök, köszönöm szépen. Brios úr következik. Merci, Madame la Présidente. Ce rapport... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés néhány dolgot felvált. Az európai alapok minősége, ezt nem mindenki látja ugyanúgy. A munkatársaim azt mondták, hogy Kaléban az operacionális programoknál azt látták, hogy sok szereplő inkább negatívan vélekedett az európai pénzügyi eszközökről, az európai politika szavait nem igazán értették, nagyon nehéz volt ez számukra, és ez ahhoz vezetett, hogy nagyon sok befektetési program nem is lett kiválasztva. Úgy gond, olyan programokra gondolok, mint amelyek a sporthoz, a kultúrához kötődnek, amelyek megelőző jellegűek, és mégsem jelennek meg itt. Ezek olyan témák, amelyeket figyelembe lehetne venni, az adott területeken, főként akkor, amikor területi kérdésekről van szó. A regionális politika koncentrációja miatt nagyon nehéz a műveleti programok bizonyos tengelyét megkezdeni, főként akkor, amikor bizonyos projekt szerződésekről van szó, mert ezeket egyre kevésbé lehet támogatni pénzügyileg. Ezen kívül az alapokat nagyon jól kell felhasználni, ki kell ezeket meríteni. Nagyon gyakran a kis községeket megbüntetik, még akkor is, hogyha kevés eszközzel rendelkeznek, és nincs kapacitásuk arra, hogy versenyképes projekteket versenyeztessenek, nincsenek meg a megfelelő technikák, technológiák, a tudás nincsen meg arra, hogy hogyan lehetne egy projektet terjeszteni ez nem vezethet ahhoz, hogy a regionális különbségek növekedjenek. Úgy gondolom, hogy az európai alapok esetében a jövőben sokkal komolyabban kell megvizsgálnunk azt, hogy sok, sok terület, sok önkormányzat nem tud megküzdeni ezekkel a programokkal. A kifizetési késedelmek Látnunk kell azt, hogy főként a kis szervezetek, szövetségek gyakran nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi eszközökkel, és őket érinti ez a probléma. Az elmúlt programozási időszakban ez 38% volt, és a helyzet sok esetben bizonyos önkormányzatok esetében rosszabb lett, a PPP-k is ahhoz vezettek, hogy főként az európai eszközöket negatívan szemlélik, mert túlságosan későn érkeznek, és nem is igazán megbízhatóak, és ez negatív érzéseket kelt. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Bogovics úr. Hvala e, Z moje strani <clears throat> čestitke in zahvala e, poročevalcu za odlično pripravljeno poročilo. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentés ezért a kitűnően előkészített munkáért. A jelentés különleges időszakban készült, a 2007-es, 13-as időszakot lezártuk, és az új pénzügyi terv 2004-től kezdve megindult. Különböző kérdésekre próbálunk választ keresni, például a késedelmes kifizetések kérdése. Támogatom azt, hogy meg kell oldani ezt a problémát. 2007 és 2013 között ez probléma volt, viszont nem látom a jelentésben azt az áttekintést, amely arról szól, hogy a tagállam, tagállamok mit tettek ebben az időszakban. Bizonyos tagállamokban nagy problémák vannak, és ez már utalhat arra is, hogy nem tudják majd kimeríteni az eszközöket 2014-ben, 2015-ben, és azért nagyon fontos az, hogy ebben a jelentésben kifejezzük azt a bizottság irányába, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéskörrel, és el kell élni azt, hogy a tagállamok kimerítsék a rendelkezésre álló eszközöket. Úgy gondolom az Európai Bizottság sokat tehetne azért, hogy ezt a problémát megoldjuk, ugyanis mind a tagállam, mind pedig a parlament a bizottság számára jobb lenne az, hogyha az eszközöket megfelelően használnák fel. Fontos az is, hogy legyen egy hatás tanulmány, lenne akkor egy jó kiinduló pontunk a jövőbeli munka szempontjából ami kiderült az Európai Bizottsági látogatások során a tagállamokban, az az volt, hogy ezek a látogatások nagyon barátságosak, és nem igazán fedik fel az igazi helyzetet a tagállamokban. Úgy néz ki, mintha minden oké okay lenne a kohéziós politikával, viszont a problémákat nem sikerül megoldani. Ezért az Európai Bizottságnak komolyabban kell vennie a szerepét, hogy rámutasson a problémákra a pénzügyi terv. Örülök annak, hogy a jelentéskészítő foglalkozik az új időszakkal is. Úgy gondolom, hogy nagyon ambiciózus az, hogy másfajta megközelítést követelnek a bizottság tekintetében. Ez kötődik az új bizottsághoz is. Együttműködnek az Európai Beruházási Bankkal, és egy sokkal agresszívabb, ambiciózusabb tervet vázoltak fel, mint a korábbi bizottság. Ez azt is jelenti, hogy az EBB új pénzt folyósít, a Juncker tervről már többször beszéltünk ma. Ebben a viszonylatban felmerül még egy kérdés, amit meg kell válaszolnunk, ez pedig az, hogy a kohéziós politika hogyan fog majd integrálódni a Juncker tervbe, hogyan lehet a komplementaritást létrehozni, hiszen itt gyakran beszélünk a Juncker terv kapcsán a magántőkéről, a kohéziós politikában viszont megmutatkozott az, hogy a befektetéseket az állami szektorban kell növelni. Ezt a pontot figyelembe kell venni akkor, amikor a Juncker tervvel foglalkozunk, illetve akkor, amikor a kohéziós politikával foglalkozunk az új időszakban. Ügyelni kell arra, hogy a lehető legnagyobb szinergiát érjük el a két eszköz között. Látnunk kell azt, hogy az új tagállamoknak nem mindig van meg a tapasztalatuk, és ez problémát okozhat. Szeretném elmondani azt, hogy azok a tagállamok, amelyek legutóbb csatlakoztak az Európai Unióhoz, azok számára a kohéziós politika leg, legjobb követe az Európai Uniónak. A projektek ezekben az országokban környezetvédelemmel, ivóvízzel foglalkoztak, ez nagyon fontos, és ezért nagy a felelősségünk, és ezért kell elérni azt, hogy a kohéziós politika új időszakában ez továbbra is megmaradjon. The floor is yours. Van Nistelrooy úr. Voorzitter, dank u wel. Even... Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány megjegyzésem. Ez a jelentés lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen jelzést lehetne adni annak irányába, hogy a következő időszakban, például a felelős értékeléskor, hogyan lehetne a, a dolgokat megvizsgálni jobban, hagyd adjak példát, a rugalmasság. A rugalmasság nagyon fontos, másrésztről viszont az utat kell követni, ez pedig a tematikus koncentráció, tehát a tudás, tudás alkalmazása, a telekommunikáció, KKV, illetve a, gaz, a, a gazdaság költségei. Erre kell koncentrálni. Ezt nem kell megváltoztatni, és kicsit meglepett engem, Brivadi kollega megjegyzése, aki azt mondta, hogy bármire lehetne adni pénzt. Hát pontosan nem ez a cél. Az európai többletérték abban áll, hogy mi merünk választani, és tudjuk, hogy Európa verseny képességével, a fiatalok bevonásával a munkaerő piacra, nos itt vannak gondok, úgy gondolom, hogy az emberek, eh, az emberek tudni akarják, hogy Európa mit tesz, és jól kell mérlegelnünk azt, amit támogatunk, ez itt jól fel van vázolva. A rugalmasság kapcsán hogy azt lehetne mondanunk, hogy örülünk a 7 éves periódusnak, de szeretnénk egyfajta ritmust, például egy két éves ritmust az operacionális programok esetében, és időközben pedig eh, szeretnénk majd kisebb változtatásokat eh, eszközölni. Én azt javasolnám, hogy az új bizottsággal, az új megközelítésével koncentrálni kell a jobb szabályozásra, és eh, itt, eh, ahol tudnánk javítani, azt meg kell tennünk. Azt kell mondanunk, hogy igen, ezt meg fogjuk tenni a félidős értékeléskor. Az Európai Parlament szeretné javítani a dolgokon, amikor lehet. Ilyenkor megtartjuk a szerepünket, és ez csatlakozik ahhoz is, amit Bresszó asszony is elmondott. Második dolog, a második elem, amit igazából nekem hiányzik, és ez hiányzik a hatodik kohéziós jelentésből, ez pedig az alapok közötti szinergia. Erről szól az általános rendelkezés is, mert mi azt szeretnénk, hogyha többet lehetne tenni a vidékfejlesztési alappal, vagy a Horizon 2020. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy körülbelül a pénzeink 30%-a marad meg, itt van a tudás, a tudás infrastruktúra, ezt kell támogatni, ez egy nagy váltás a 10%-kal szemben az előző periódusban, most ez 30%, a szinergia. Szerintem ezt is meg kell vizsgálni, és olyan eszközök jelennek meg, amelyeket a rendeletben megfogalmaztunk. Ez pedig az okos specializáció egy új módon megadjuk a lehetőséget arra, hogy a, az előrehaló területeket összekössük azokkal a területekkel, amelyek ugyancsak ezzel a specifikációval foglalkoznak, és együtt tudnak működni. Ez a Stairway to Excellence, az a kifejezés, amit alkalmazunk erre. Itt európai pénzzel próbáljuk ezt elérni. Nagyon fontos az, hogy legyen ehhez extra munkaerő is, akikkel ezt a kapcsolatot el lehet érni. A konvergencia területekről például hallgatókat lehetne küldeni, vagy vállalatvezetőket, hogy itt tudást lehessen szerezni. Utolsó pont, ez a területi megközelítés. Az EPV-ben volt egy meghallgatás kb. egy hónapja, ugyanebben a teremben, és akkor megállapítottuk azt, hogy az Európai Bizottságnak van egy területi programja, és van a parlamentnek egy kezdemény, saját kezdeményes jelentése is, a tanácssal és a bizottsággal együtt a Lisszaboni szerződésben leszögeztük ezt a harmadik célkitűzést, szociális, gazdasági és területi kohézió Európában. Nos, ez a jelentés gyenge volt, viszont a jelentéstevő jelentésében az áll most, hogy 2015-ben kell ezt majd értékelni. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek erről egy saját kezdeményezés jelentést kellene írnia, és értékelni kellene, hogy hogyan valósult meg, ugyanis a területi programokban látható a városok szerepe. A, vannak területek, amelyek jól működnek, a nagy középvárosok, és meg kell tartani az egyensúlyt a vidékkel szemben. Ez egy olyan kérdés, amelyről én úgy gondolom, hogy ezt kicsit megkerüljük. Az EPP meghallgatásán az derült hogy sokan nem elégedettek. Nem látják a területi programot, nem látják a területi együttműködést. Az interreget sem látják megfelelően. Hogyha megnézzük a korábbi kohéziós politika jelentéseket, akkor az úgy tűnik, kifelejtették volna ezt. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést is majd megfelelően kell kezelni. A későbbiekben beszélünk még majd a Juncker tervről is. Máletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak Tamásnak ezért a nagyon jól előkészített jelentésért. Nagyon lényeges és számunkra és a szakbizottságunk számára ez a jelentés. Két dolgot szeretnék elsősorban hangsúlyozni. Először is azon erőfeszítéseinkkel kapcsolatosan, hogy a kohéziós politika, a fejlesztési politika is legyen, ne csak beruházási politika, Másodikként pedig a 2014-20-as időszakban a végrehajtási késedelmekről szeretnék beszélni. Ami az első pontomat illeti, rá kellene mutatni arra, hogy több projektet kellene szentelni a strukturális reformok végrehajtásának, illetve a költségvetési konszolidációnak nem csak infrastruktúrális projektekre volna szükség, hanem milyen jellegű projektekre is. Ez a mi feladatunk, hogy országainkban emellett kardoskodjunk. Van egy új stratégiai beruházási terv. A bizottság arról beszél, hogy ennek három fontos pillére van. Ez a, az alap, mint finanszírozási forrás, ugyanúgy, mint a kohéziós alapok, de strukturális reformok is célként megfogalmazódnak. Második pillérként. A harmadik pillér pedig jól előkészített és jól struktúrált projektek, amelyek összhangban vannak a fejlesztési politikákkal az egyes országokban. Ez olyas valami, ami mellett ki kell tartanunk, amikor a kohéziós politikáról beszélünk, illetve arról, hogy az európai költségvetés finanszírozási forrásait felhasználjuk. Összehangolva az Európai Bizottság új beruházási tervét, ezeket az erőfeszítéseket, illetve a kohéziós politika keretében tett erőfeszítéseinket. A kettő között összhangot kell teremteni, és egységes módon kell ezeket igazgatni. Ami a végrehajtási késedelmeket illeti, felhívnám a figyelmüket arra a körülményre, hogy jelen pillanatban több mint 80%-ban elfogadták az operatív programokat, de most már a második évében vagyunk a pénzügyi perspektívának, és nagyon sok mindent kell még a tagállamokban elvégezni az előzetes feltételességgel kapcsolatosan, illetve az ezen alapuló kérelmek végrehajtásával kapcsolatosan sok stratégiai dokumentum, elemzés még elkészítése vár a tagállamokban. Mm, véglegesíteni kell az irányítás és ellenőrzési rendszer kialakítását a 2014-20-as időszakra, illetve a struktúrák akreditálását is véglegesíteni kell, és már most az időszak második évét tapossuk, vagyis a végrehajtás valóban veszélyben van. Itt van az N plusz 3 szabály, de most már nem N plusz 3-ról beszélünk, hanem N plusz 2-ről, sőt ez is csökkenőben van Úgyhogy azt is látnunk kell, hogy milyen intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a végrehajtást mindezt támogassa, és ne veszítsük el a támogatásokat 2017-re nézve. Köszönöm szépen, Maletics Csasszony. A következő felszólaló az elnök. Bulgár, bulgár nyelven szeretnék szólni mert a jelentés tervezettel kapcsolatosan van mondani valom. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett véleményem szerint, és nagyon kompetensen áll a témához. Az az álláspont, amit bemutat a jelentésben, nagyon érdekes, és ahogyan látjuk, a hatodik kohéziós jelentéssel kapcsolatos hozzáállásával együtt tudunk érteni. Támogatom azt is, hogy a kohéziós politika végrehajtását a válság összefüggésébe helyezi, illetve a kohéziós politika hatásait vizsgálja csökkentendő a válság hatását különböző tagállamokban. A hatodik kohéziós jelentésből kiderül, hogy bizonyos tagállamokban a kohéziós politika beruházásai a nemzeti beruházások 60%-át teszik ki. Nagyon fontos rámutatni, hogy a kohéziós politika nagyon kritikus időszakban érkezik az Európai Unió számára, és fontos szerepet kap a beruházások szintjének megtartásában az EU-ban. Támogatom tehát ezt a megközelítést, amit a jelentéstervezet tartalmaz, vagyis hogy a kiegészítő jelleget, a szinergiát segítsük elő ezen politika és az EU többi szakpolitikája között. Nagyon fontos hangsúlyozni, a szinergiákkal és a kiegészítő jelleggel kapcsolatosan, hogy nem csak az úgynevezett Juncker terv esetében kell ennek érvényesülnie, hanem minden szakpolitika esetében. Végső soron ezek mind az Európai Unió területén érvényesülnek, ezért a megsokszorozó hatást ki tudjuk használni. Hogyha nem egészítik ki egymást ezek a célok, és nincsenek összehangolva, akkor ezeknek a hatása csak töredékes lehet. Ezért nagyon fontos az, amit a jelentés is hangsúlyoz, vagyis az, hogy nem kerül elég hangsúly a szociális dimenzióra a politikában. Európa területén működik más politikákkal együtt, és a területi dimenzió megengedi, hogy az Európai Unió specifikus területeit megvizsgáljuk. Ezért támogatom ezt a megközelítést, hogy a konkrét célokat, dimenziókat a konkrét területeken kell megvizsgálni. Ez kulcsfontosságú elem ebben a jelentésben. Az is nagyon lényeges, hogy a stratégiai jelentőségére rámutassunk a közép, mm, közepes nagyságú városoknak. Hogyha a legutóbbi Epson, felméréseket tekintjük az európai térségekkel kapcsolatosan, 2015-ig, azt látjuk, hogy a közepes méretű városok egyre fontosabb szerepet kapnak. A hatodik kohéziós jelentés összefüggésében nagyon lényeges hangsúlyozni ezeknek a fejlesztési egységeknek a szerepét. A pénzügyi eszközök egyre fontosabbak lesznek, ez egyértelmű, és az is nagyon fontos, hogy ezt is hangsúlyozzuk a jelentésben, ezek nagyon lényegesek a kohéziós politika szempontjából. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobb legyen az összhang a Juncker tervelés más politikákkal. Most Polecsek úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Csak néhány területre szeretnék kitérni a jelentés kapcsán, de nyilvánvalóan köszönet az előadónak, mert óriási volt az a terület, amit le kellett fednie, és úgy gondolom, hogy végül is az eredmény nagyon jó alapot képez a jövőbeni munkához. Úgy gondolom, hogy az árnyék jelentés készítők is nagyon sok olyan kezdeményezést fogalmaztak meg, amelyek javítható az jelentés úgy gondolom, hogy a kifizetések késedelme jelentős probléma. Ez nagyon jól körvonalazódik a jelentésben, úgyhogy ezt nem szükséges megismételni. Azonban fel szeretném hívni különösen a figyelmet a foglalkoztatottságra. Az előadó úr a fiatalok foglalkoztatottságát emelte ki. Véleményem szerint ez nem csak gazdasági és szociális jellegű probléma, hanem olyan jellegű is, amely gyakorlatilag arra utal, hogy egyszerűen nem méltó az emberi lények számára a munkanélküliség. Láthatjuk a párizsi kopenhágai terrorista cselekmények kapcsán is, hogy jó lenne, hogyha statisztikai adatokról is értesülnénk a fiatalok köréből, akik kockázatos helyzetben vannak. Nyilván nem a jelentés készítőjének a feladata ez, ez inkább javaslat az Európai Bizottság számára, hiszen úgy gondolom, hogy a bizottság foglalkozhatna ezzel a kérdéssel. És így talán jobban megérthetnénk a szociális koherenciákat, illetve a szükséges ségét annak, hogy be kell fektetni a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe. A második megérzésem a következő. A beruházások, az infrastruktúrák, ahogy a jelentésben is áll, egysősorban a KKV-k felé mozdultak el. Nos, ez tényleg így van, és ezért szeretném jelezni, hogy milyen fontos a szinergia. Van Istenroy úr már hozzászólásában jelezte ezt. Úgy gondolom, hogy a szinergia hatások a kis és középvállalkozások az innovációk szempontjából olyan beruházásokat hozhatnak, amelyek az infrastruktúrák szintjén is megjelenhetnek. Úgyhogy jelzni szeretném a szinergia és a kiegészítés, a komplementaritás szükségességét. Aztán az utolsó megjegyzésem a 16-os ponthoz kapcsolódik, ahol az Európai Parlament felelősségéről van szó az ellenőrzés telén. A 23. cikk végrehajtásának szükségességéről van szó, az Európai Bizottság közleménye alapján aki értékelte ezt a cikket. Szeretném jelezni, hogy nagyon fontos a pontos szabályok léte, ugyanis az a kompetenciális eszköz, amelyel a bizottság rendelkezik, rendkívül erőteljes, az Európai Uniós tagállamok szempontjából, és ha ezt felhasználja az Európai Bizottság, akkor rendkívül pontosan kell megfogalmazni ennek felhasználási szabályait. López úr fog foglalkozni ezzel a kérdéssel, jelentéskészítőnk. Én leszek az árnyék jelentéskészítője a néppártnak ebben a témában. Azonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az eljárásnak nagyon fontos a pontossága. Köszönöm. Köszönöm szépen. Merzsi úr következik, mint utolsó hozzászólója az eszmecserének. Elnök asszony, köszönöm a szót. Én is szeretnék köszöntet mondani az előadónak. Nagyon fontos munkát végzett a diagnosztika terén, illetve a perspektívák szempontjából is főleg a 2020 utáni időszak vonatkozásában. Nem akarom megismételni mindazt, ami már elhangzott. Egyszerűen csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, ami a Juncker tervet illeti. Már voltak olyan kollégák, akik erre utaltak. Nyilván támogatjuk ezt a tervet. Azonban fennáll egy fontos kockázat lehetősége, nevezetesen, hogy ez a terv ha több mint 300 milliárd eurós beruházási magasságokig nő, akkor nem billenti -e fel az egész gazdaság egyensúlyát, amit szeretnénk kialakítani, nevezetesen a kohéziót. Nem fogja-e még tovább súlyosbítani a régiók közötti különbségeket? A 300 milliárd euró tehát a regionális politika költségvetése. És gyakorlatilag a közös agrárpolitika költségvetése is, úgyhogy néhány kétsége már is megfogalmazódott, hogy eljutunk-e a 300 milliárd euróhoz, de elvileg, ha 300, ezer, ha 300 milliárd a régiókba a befektetés, jelentős a lehetőségünk. De a kockázatunk is, hogy megkérdeződjön az, amit megpróbálunk létrehozni, nevezetesen a kohézió. Ezért van az, hogy az Európai Parlament a Juncker tervvel foglalkozik. Az eljárás, a jogalkotói eljárás elején vagyunk még, az Európai Bizottság több javaslattal is élt. De tudjuk azt, hogy a dolgok rendkívül gyorsan alakulnak és fejlődnek, és hogy Gájtenen alelnök úr pillanatnyilag az államokkal a tagállamokkal együtt ezen javaslatokkal dolgo, javaslatokon dolgozik. Úgyhogy talán pragmatikusabban kellene a kérdéshez állnunk, és el kellene gondolkodnunk azon, majd talán a koordinátorok ülése keretén belül, hogy milyen politikai kezdeményezéseket fogalmazhatna meg a mi regi szakbizottságunk, talán a régiók bizottságával együtt, annak érdekében, hogy lássuk, hogyan érhetjük el, hogy az Európai Bizottság és Kártenen alelnök úr kicsit elkötelezettebbeké váljanak azon célkitűzések vonatkozásában, amely a regionális politikát képezi. Azt hiszem ez fontos. Ami a 2020 utáni perspektívát illeti. Nyilvánvaló, hogy már most el kell kezdenünk ezzel foglalkozni, és üdvözlöm a B pontot, az ötödik oldalon a jelentésben. Az elmúlt ciklusban mindig is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ne olyan eszköznek tekintsük a regionális politikát, ami a 2020-as stratégiát akarja támogatni, és elfeledkezzünk arról, ami a regionális politika lényege, nevezetesen a kohézió, a beruházási politika, ahogy Beszóasszony is elmondta, de ne feledkezzünk el a szolidaritásról sem. Ez a regionális politika talán az egyetlen nagy szolidaritást ö, fémjelző európai politika, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk rendkívül módon ragaszkodik ehhez. Ami az alapok közötti szinergiát illeti. Rendkívül fontos kérdés ez. Elért, egyetértek azzal, amit elnök asszonyunk és Lambert kollega is mondott. Nos, ha itt konkrét megközelítést szeretnénk, ugyanis amikor a régiók, a francia régiók vezetőivel találkozom, akik ismerik azokat az alapokat, amelyek a kohéziós alapokhoz tartoznak, de ugyanakkor a régiókban az egyéb alapokról nem igazán tudnak főleg a Horizont 2020-ra gondolok, de vannak a közös agrárpolitikában is bizonyos alapok, amelyeket mobilizálni lehetne például a kutatás érdekében a, azon a területen, eh, amelyekről nem igazán tudnak a regionális vezetők. Pedagógia jellegű ismeretterjesztő feladatunk is van, eh, nem csak nekünk, hanem az Európai Bizottságnak is, illetve a tagállamoknak is a régiók vonatkozásában. Végül pedig a városi program keretén belül szó lesz erről. Igaz, hogy ma nem lehet globálisan gondolkodni, mert jelentősek a különbségek a városok között. Ami a nagyvárosokban felmerül, mint probléma, nem is hasonlítható a közepes nagyságú városokéhoz. És amikor megkérdezzük a különböző koncepciókat, arra kell gondolnunk, hogy lehetnek olyan régiók, városok, amelyek Európa szívében találhatók, de továbbra is rendkívül messze vannak a fejlődési lehetőségektől, ugyanis a növekedés és a fejlődés a metropoliszokban koncentrálódik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a városi programról szóló vitában részletesebben is beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Végül pedig, ami a kifizetéseket illeti. Ahogy elmondtuk, fenntartható módon semmilyen megoldás nem született, úgyhogy 2017-18-ban fennáll a veszély annak, hogy megint olyan helyzettel kell szembenéznünk, amely nagyon nehezen kezelhető, úgyhogy jó lenne, hogyha a Költségvetési Bizottsággal már most elkezdenénk a munkát, hogy javaslatokkal élhessünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig Albert Bor úrnak szeretném megadni a szót, aki röviden a régió Bizottsága nevében szeretne szólni. Ő a Régiók Bizottságának korábban elnöke volt, illetve a Birminghami tanácsnak is képviselője volt, tapasztalt kollégáról van szó, tőle fogjuk meghallgatni a régió Bizottságának véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelentéstevő úr, kollégák, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok néhány szót önökhöz ma délelőtt a hatodik kohéziós jelentésről. Az európai kohéziós politika az egyik legfontosabb pillére az Európai Uniónak, egy olyan politika, amely alapvető jelentőségű az európai költségvetés szempontjából, és ami még fontosabb, ennek segítségével szeretne a gazdasági növekedés útján újra elindulni Európa. A források nagyon fontosak a beruházási mértékek megőrzése érdekében, ezért meg kell ragadni ezt a lehetőséget, és meg kell védelmezni az erősebb kohéziós politika gondolatát. Sokaktól elhangzott az, hogy milyen fontos hatása lehet a Juncker féle beruházási tervnek a kohéziós politikára. A vállalkozások és az állampolgárok fontos kihívásokkal néznek szembe, ezért a következő években még nagyobb jelentősége lesz a kohéziós politikának. A regiók bizottságának a, a saját véleménye hatodik eh, kohéziós jelentésről tartalmaz bizonyos elképzeléseket az EU kohéziós politikájának jövőjéről. Szeretnénk egy pénzügyileg megerősített kohéziós politikát, amely kihasználja európai szinten a rendelkezésre álló forrásokat. Olyan politikát akarunk, amely minden európai adminisztrációhoz szól, Brüsszeltől a legkisebb helyhatóságig elő kell segíteni ezeknek a hatóságoknak a modernizálását, hogy az állami szektor reagáljon a magánszektor elvárásaira, hogy valós szereplő legyen az utóbbi ebben a politikában. Jobban kell kommunikálni az állampolgárokkal, a lehetőségekkel és az eredményekkel kapcsolatosan olyan politika kell, amely az európai politikai vitához kapcsolódik, és vitát nyit a kohéziós politikával kapcsolatosan ezen a szinten. Üdvözölném azt a kiváló együttműködés, amely kialakult az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága között, és amely pontosan tükrözi azt az intézményközi együttműködést, amely alapfeltétele a kohéziós politika végrehajtásának, koordinálásának és nyomonkövetésének a különböző térségekben. Dös Tamásnak, a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani kiváló munkájáért, és hogy készen állt arra, hogy a régiók bizottságának ajánlásait is megfogadja. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni a több rész részvételével, többfél részvételével tett javaslatokat. Dans Tamás arra is javaslatot tett, hogy többszintű kormányzás érvényesüljön, bevonva az vállalkozásokat és állampolgárokat. A bizottság a legfontosabb szereplő ebben erre rámutat a jelentéstevő, és ezek a hatóságok kulcsfontossági szerepet kell, hogy kapjanak az EU-ban. Meg kell erősíteni az administratív kapacitásokat az állami hatóságoknál, különösen helyi és regionális szinten, javítani az közszolgáltatások minőségét. Egyetértünk azzal, hogy nagyon is aggályos a kohéziós politikai programok végrehajtásának késedelme 2014 és 2020-as időszakban, különösen ami az operatív programok elfogadását életi. Ezek a késedelmek veszélybe sodorják a kohéziós politika hitelképességét, szavahihetőségét, és megnehezítik, hogy a helyi hatóságok megfelelően tervezzék és hajtsák végre a programokat. Az Európai Parlament az egyszerűsítést és racionalizálást is támogatja a forrásokhoz való hozzáférés tekintetében, irányítás és ellenőrzési mechanizmusokat sürget szempontunkból, az igazgatásos eljárások egyszerűsítése csökkenti majd a hiba arányokat is, és meggyorsítja a programok végrehajtását. a hangsúlyozza a jelentés tervezet, arra sürgetjük a bizottságot, hogy a 147. cikk elvárásainak pontosabban feleljen meg, és erre összpontosítson a leghátrányosabb helyzetű térségekre össze, összpontosítva eh, demográfiai és eh, földrajzi szempontból. Szeretnék eh, rámutatni néhány pontra, amelyeket a jelentéstervezet nem tartalmaz, de mégis fontos a régiók bizottsága számára. A régiók bizottsága megismétli követelését, hogy a tagállamok állami kiadásai részei legyenek a strukturális és beruházási terv finanszírozásának, de ez ne, kell, ne e, teljes, ne tartozzon a költségvetési hiányba, ahogyan ezt a, költség, a növekedési és stabilitási paktum meghatározza. Az Európai Beruházási Bank és Beruházási Alap szerepét is e, hangsúlyozni kell, kibővítve ezek hatáskörét. Lehet, hogy nem most kell kialakítani az EIB forrásokat, különösen regionális fejlesztés szempontjából. A szakbizottság által kifejtett véleménnyel szemben a régiók bizottsága aggódik a makrogazdasági feltételesség aláaknázásának a kockázata miatt. Tovább kell lépni a GDP fogalmán a regionális kihívásokat, pontosabban kell kezelni, mint az informatikai vagy a szélesávú internet elérési projektet RBF alapokból is lehetne finanszírozni. Ezek a gyengességek aláknázzák a regionális és a kohéziós politika szavahihetőségét. A hatodik kohéziós jelentés arra is rámutat, hogy csökken az állami és a magánbefektetés az elmúlt években. A költségvetési megszorítások visszaszorították a beruházásokat, és így a gazdasági növekedés ösztönzését visszafogják. Felhívjuk a bizottságot, hogy vegye figyelembe a hogy milyen hatással lehet mindez a növekedésre és a foglalkoztatásra. Ugyanez vonatkozik a kifizetések felfüggesztésére, ez egyébként a jelentés 16. pontjában szerepel. Sürgetjük azt is, hogy létrejöjjön egy kohéziós politikai tanács amelyben részt vesznek a kohéziós politika végrehajtásáért felelős tagállami miniszterek. Úgy gondoljuk, hogy ez javítja a kohéziós politika láthatóságát, és elősegíti a politikai vita lefolytatását. A bizottságnak aktív szerepet kell kapnia egy ilyen struktúra létrehozásában, az erre vonatkozó politikai vitában, és ebbe mm, figyelembe kell venni a helyi és regionális hatóságok véleményét is. Remélem, hogy a régi bizottságának a javaslatai további vita lehetőséget kapnak a Regi Szakbizottságban, és a jelentésben is majd eh, szerepelni fognak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most már megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Dextra úr fog hozzászólni a bizottság nevében. És köszönöm azt is, hogy nagyon jól kiejtette a nevemet. Én foglalkozok a hatodik kohéziós politikával. Persze nem tudom most megválaszolni az összes felvetett pontot, csak kiragadnám a legfontosabbakat, és szeretném önöket tájékoztatni az Európai Bizottság terveiről, álláspontjáról. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy osztjuk az aggájaikat a késedelmes fizetés miatt, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet javítani. Persze tudjuk azt, hogy mi nem az egyetlenek vagyunk, akik felelősek ezért a problémáért, és ezért a tagállamokkal, a tanácssal is együtt kell működnünk. Ezen kívül azon vagyunk, hogy gyorsan végre lehessen hajtani a kohéziós politikát az új periódusban. Ami a második fő pontot illeti, amit Deutsch úr is kiemelt, ez a különbség az Európa 2020, illetve a szerződéses kötelezettségek kapcsolata, hogy segíteni lehessen a kevésbé fejlett területeket. Mi nem látjuk az ellentmondást a kettő között, ugyanis a finanszírozás elkülönítése még mindig kedvező a kevésbé fejlett területek számára, és főként, hogyha megvizsgáljuk az elmúlt időszak programjait, tehát nincs egy ilyen fajta váltás annak tekintetében, hogy segítsünk a legkevésbé fejlett területeknek. Remélhetőleg sikerül majd még jobban csökkenteni a különbségeket. Ami a tematikus koncentrációt illeti, mi itt mindenképpen figyelembe vesztük a területek fejlettségét, tehát a kevésbé fejlett területek nagyobb rugalmasságot kapnak. Nagyon fontos az, hogy a jövőre koncentráljunk. Persze furcsa az, hogy már a jövő periódusra koncentrálunk, amikor még a jelenlegi periódus programjait sem hagytuk nem hagytuk jóvá, de a hetedik jelentés kapcsán már a 2020 utáni időszakra koncentrálunk. 2017 végére lesznek új javaslatok 2020 utánra, és nagyon fontos, hogy ezeket megfelelő módon sikerüljön előkészíteni. A területi együttműködés határokon átnyúlóan elfogadjuk ezt a pontot, Jelenleg nincs elegendő adat a határokon átnyúló régiók esetében, sem minőség, sem pedig mennyiség adat nem áll rendelkezésre. Azt vizsgáljuk jelenleg, hogy hogyan lehetne jobban megérteni ezt a helyzetet a határokon átnyúló területek esetében, és remélhetőleg a hetedik jelentés kapcsán már jelentős javulást tudunk felmutatni, mint az adatok tekintetében, mint pedig az esettanulmányok tekintetében, és így ki tudunk emelni néhány esetet majd. Ami az egyszerűsítést illeti, hangsúlyoznám, hogy ez nagyon közel áll az új biztosunk Kretu asszony szívéhez, és megpróbálja javítani a politika végrehajtását, és megpróbálja ezt úgy tenni, hogy egyszerűsítsen is. Ami az administratív kapacitást, illetve a KKV-kat illeti, osztjuk azt az aggályt, hogy biztosítani kell azt, hogy a bürokrácia a KKV-k esetében kisebb legyen, mint most, és tudjuk, hogyha megnézzük a globális benchmarkokat, mint például a Világbank könnyű üzleti lehetőségei benchmarkot, akkor tudjuk, hogy nagyon rosszul teljesítünk itt. Tehát mindenképpen a tagállamokkal itt kell dolgozni, hogy ezt javítsuk. Mindezemellett a Világbankkal együtt megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehetne eh, hogyan, eh, hogyan lehetne még jobban ezt a helyzetet javítani. A makrogazdasági kondicionalitások esetében közreadtunk egy közleményt ebben a témakörben, és eh, megpróbáljuk, megpróbálunk nagyon átláthatónak lenni ezzel kapcsolatban, amikor ezt a feltételt alkalmazzuk. Hozzáfűzöm ehhez azt, hogy az egyik dolog az az, hogy ez kötelező lesz, hogyha megsértik a túlzott deficit eljárást, akkor alkalmaznunk kell ezt a feltételt. Tehát nincsen túlságosan sok szabad kéz itt. Ez egy automatikus eljárás, ezt beindítjuk akkor, amikor a rendelet ezt megköveteli tőlünk. Szinergiák az alapok között. Nagyon fontos ez a kérdés. Igaz az, hogy a kohéziós jelentés maga nem sokat szól erről. A jelenlegi programok előkészítése azt mutatja, hogy nagyon kevés olyan program van, amely több alapot alkalmazna. Nagyobb együttműködésre van szükség a különböző alapok esetében. Gondolok itt a mezőgazdasági alapra a vidékfejlesztés tekintetében. Már beszéltünk arról, hogyan lehetne bizonyos feladatokat elkülöníteni, és milyen területeken kell elérni azt, hogy ne legyenek átfedések, hanem szinergia legyen, és egyértelmű legyen a feladat megoldás. Kis lépés ez, de persze többet lehetne még tenni. Sokat beszéltek a kapcsolatról a vidéki területek, nagyobb városok között. Mi is beszéltünk erről a jelentésben, és megpróbáljuk ezt tovább megvizsgálni. A jelenlegi periódusban nagyon sok közép-kelet-európai ország esetében már az a helyzet, hogy a fővárosi területek nem annyira alulfejlettek, és ezért már nem fognak a fővárosok túl sok támogatást kapni. Függet, függően attól, hogy valaki hol él, persze vagy örülhet, vagy sajnálhatja ezt a helyzetet. Tehát sokkal alacsonyabb lesz ezen fővárosi területeken a támogatás a következő periódusban. Hogyha megnézzük a 2000-2006-os periódust, a kohéziós alap jobban koncentrált a vidéki területekre, mint a városi területekre, tehát abban a periódusban egyértelműen egyáltalán nem volt elfogultság a vidéki területekkel szemben, vagy azok ellenében. A mostani, illetve a következő periódusban is megfelelő támogatást fogunk nyújtani a vidékfejlesztési alapon keresztül a vidéki területeknek. Adatokkal is rendelkezni fogunk már 2007-2013 esetében, a vidéki eh, területekről, és jobban látjuk már azt, hogy milyen területet kell támogatni. Persze az önök nézetétől függően lehetne azt is mondani, hogy a jelenlegi támogatás nem megfelelő, itt és ott kellene még növelni, de úgy gondolom, hogy mégiscsak eh, eh, érdemes megvizsgálni azt, hogy hol lehetne itt jobban támogatni. Utolsó pontom, ez az új periódusra vonatkozik, Megkérdeztük a tagállamokat, megkértük a tagállamokat arra, hogy a kiadásokról számoljanak be. Lesz egy új eljárás, amelynek során megvizsgáljuk harmonizáltan a városi esedés szintjét, és amikor megkapjuk a városodi, városodosi adás alapján történő támogatást, akkor meg tudjuk vizsgálni azt, hogy mennyi pénzt költöttek el a tagállamok a vidéki területekre, illetve a városokra. Meg kell vizsgálni azt, hogy hol vannak ezek a területek. A korábbi periódusban ezt nem vizsgáltuk meg, tudnunk kell azt is, hogy hányan élnek ott, milyen a munkanélküliségi arány, az oktatás milyen, és ez már minőségi módon segíti a munkánkat, láthatjuk azt, hogy hol, hol kell jobban fejleszteni egy adott tagállamban. Remélhetőleg sikerült a legfontosabb pontokat lefednem, és én is szeretnék köztet mondani ezért a nagyon érdekes tervezetért, amely szerintem egyértelműen van megírva, jól struktúrált és nagyon jól rámutat a kohéziós politika kihívására. Very much. Köszönöm szépen. Uh, Deutsch Tamás uh, szeretne hozzászólni nagyon röviden? Kedves elnök asszony, olyan röviden fogok hozzászólni, hogy az szinte már illetlenség is a kollégák, kedves vendégeink rendkívül értékes észrevételeit illetően. Elsőként is az udvariaskodás, főleg az fölösleges udvariaskodás látszatát is elkerülve, én rendkívül értékesnek tartom ezt a mai eszmecserénket. Mindenkinek, aki elmondta a véleményét, szeretnék külön köszönetet mondani. Nagyon biztatónak látom a mai eszmecserénket abból a szempontból, hogy hogyan tudunk majd egy a parlament által küldendő politikai és szakmai üzenet szempontjából lényeges egyetértést eh, kialakítani. Még egy észrevételem hadd legyen, ez nem a szegény jelentéstevő panasza, de hát kollégáim mindannyian, mint tapasztalt európai parlamenti képviselők tudják, hogy az ilyen típusú jelentések egyik legkomolyabb korlátja az a terjedelmi korlát. Tehát természetesen a bizottság szakértőivel, kedves képviselőtársaim, tanácsadóival együtt szívünk, elkötelezettségünk szerint 4-5-6-szor ekkora terjedelmű dokumentumot tettünk volna le a Európai Parlament közös asztalára, és akkor sok fontos részletkérdés talán megfelelő hangsúlyt kaphatott volna. Ezért nem mentegetni szeretném magamat, de hát nyilvánvalóan a módosító javaslatok azok lehetőséget teremtenek, hogy a kizárólag terjedelmi okokból talán kevéssé hangsúlyozott, vagy nem részleteiben kifejtett kérdések megjelenjenek. És három témát engedjék meg, hogy eh, még egyszer mondom, senkit meg nem sértve, hadd ragadjak ki, és, és csak három nagyon rövid e, észrevételem hadd legyen. Teljes mértékben egyetértek e, Bresszó képviselőasszony, elnökasszony, illetve Nisztáról új megközelítésével nem csupán a kohéziós politika és a Juncker csomag, hanem valamennyi szakpolitika, valamennyi befektetési és fejlesztési szakpolitika és a kohéziós politika összehangolására, a szinergiák erősítésére, a kiegészítő területek, formák megtalálására eh, van szükség. Tehát ezt a megközelítést, ami úgy látom, hogy egyébként eh, részben eltérő szakmai álláspontot képviselők eh, részéről is egy irányba mutatott, ezt mindenféleképpen erősíteni. Másodiként tematikus koncentráció versus rugalmasság. Én azt hiszem, hogy itt az a munka, amit Nisztelrooy és Krélasszony, mint jelentéstevők a az előző ciklus utolsó egy-másfél évében elvégeztek, azok, ez a munka egy, egy világos és egyértelmű egyensúlyt alakított ki. A tematikus koncentráció egy fontos, nagyon lényeges szakmapolitikai előrelépés, de a rugalmasság eleme az nyilvánvalóan elsősorban a különösen fejletlen, elmaradott, hátrányos helyzetben lévő térségek, régiók esetében egy fontos szempont. Nem mondta hát ellent megítélésem szerint a tematikus koncentráció és a rugalmasság, ha tetszik, az előző ciklus végén kialakított egyetértést szeretném erősíteni. És végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy, a szívügyem az ifjúsági munkanélküliség, a fiatalokat sújtó munkanélküliség visszaszorítása érdekében hogyan tudjuk minél inkább a kohéziós politika eszközeit mozgósítani Ugyanakkor óva inteném mindannyiunkat attól, hogy az ifjúsági garancia intézményére szűkítsük le azt az uniós eszköztárat, amivel hatékonyan tudunk az ifjúsági munkanélküliség ellen fellépni. Ez egy fontos eszköz, osztom azt a véleményt, hogy ennek az eszköznek a néven nevezése ez lényeges a jelentésben, már most eleve nyitott vagyok egy ilyen módosító javaslatra, de azt a hibát mindenképpen javaslom, hogy kerüljük el, hogy leszűkítjük. Azt mondjuk, hogy az ifjúsági garancia az önmagában kipipálja az Unió minden cselekvését az ifjúsági munkanőség visszaszorítását illetően. Az egész kohéziós politikát megítésem szerint a Juncker terv csomag megvalósítását is át kell, hogy hassa ez a megközelítés, tehát én itt egy szélesebb megközelítést követnék. Kedves kollégák, még egyszer köszönetet mondok mindenkinek. Március 12-ig várom a módosító javaslatokat, és hitem szerint a mai eszmecsere ebben erősített meg, széles egyetértésre építve tudjuk majd májusban elfogadni a jelentést. Thank you very much. I would like only to... Köszönöm szépen, arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje Március 12-e csütörtök 12 óra, a hatodik kohéziós jelentéssel kapcsolatos véleményről van tehát szó. Most pedig folytassuk a következő napi rendi pont tárgyalását. A délelőtt második felét az a városi dimenziónak szenteljük. Először egy véleménytervezet, bemut- jelentéstervezet bemutatásával kezdjük. Az a városi dimenzióval kapcsolatosan, az uniós, szakpolitikák városi dimenziója a téma, az előadó Kerstin Westphal. A városok a gazdaság gerincét és a társadalom gerincét képezik. A politikáknak nagy hatása van a városokra, vagy a végrehajtás a városi hatóságokra hárul. A szakpolitikai kezdeményezések különböző területen, területeken gyakran nem kellő koordinációra kerülnek. Egy 2011-es állásfoglalásban az Európai Parlament egy összefogottat megközelítés sürgetett a városokkal kapcsolatosan. A bizottság tavaly júliusban a vég, az unió, uniós városi dimenzióval kapcsolatosan adott ki egy jelentést, és most válaszolunk erre. Decemberben Feszfál asszony az előzetes gondolataival megismertetett minket, ezután egy nagyon érdekes vita következett, ma pedig megismerhetjük véleménytervezet, jelentéstervezetét. A módosítókat március 19-én csütörtökön délig lehet benyújtani. Valószínűleg júniusban lesz majd a szavazás a jelentés végső változatával kapcsolatosan. Itt vannak az árnyékjelentéstevők, a régiók bizottságának képviselői, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is képviselteti itt magát. Ezen kívül a délelőtti vitának egy nagyon érdekes részének ígérkezik az Eurocities-zel folytatott eszmecsere, illetve egy Eurocities tag város bemutatkozása. Burgász városáról van szó, Bulgáriából. Elnézést kérek a részrehajlásért. Meghallgathatjuk majd a jelentéstevőt, a kollégák véleményét, a régi bizottságának a véleményét, illetve a Eurocities véleményét, és az említett városnak a beszámolóját. Veszfált asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ez nem a téma miatt van, hogy mindig akkor vagyok megfázva, amikor beszélnek el a jelentésemről, de hát bocsássák meg a hangomat. Deutsche kollégám elmondta, nagyon kevés oldal van, amit megtölthetünk a jelentésünkkel, de hát majd a módosítók által még több tartalmat tudunk belehelyezni ebbe a jelentésbe. Már korábban hallhattuk, hogy mennyire fontosak a városok, függetlenül a nagyságuktól. Persze ez már reményel tölt el engem, és remélem, hogy nem csak most lesznek fontosak a városok, hanem ez fenntartható érdeklődés lesz, és így egy városi programot, egy városi politikát tudunk kifejleszteni, és remélhetőleg nem lesz ez feleslegesen Dunába vízhordás. A GDP 2%-át a városokban hozzák létre, az európai jogszabályok 70%-át regionális, illetve városi szinten hajtják végre. De facto tudjuk az első becslések alapján, hogy mintegy 50%-a az új támogatási periódusban a város területekre megy, így kedves kollégák, ezek is mutatják azt, hogy miért kell foglalkoznunk a városi politikával. Ezért üdvözlöm mindazt a konzultációt és közleményt, ami a városi politikára vonatkozik, és remélem, hogy az Európai Bizottság ezen téma esetében kitart a elgondolásai mellett, és hát ugye mondhatnám azt is, hogy a remény hal meg utoljára. Nagyon sok találkozom volt a Eurocities-zel, a régi Bizottságával, más városokkal, és mindig azt láttam, hogy óriási igény van arra, hogy legyen egy városi politika, egy városi program. És hadd üdvözöljem most Delft uh, úr polgármesterét, Kerk urat, akikben nagyon gyümölcsöző uh, vitáim voltak, hiszen ő a Régi Bizottságának jelentéstevője ebben a kérdésben barát urat az um, Gazdasági Szociális Bizottság részéről, és üdvözlöm a Eurocities más képviselőit is, akik nagyon sokat segítettek a beszélgetések során. A jelentésemben szeretnék néhány javaslatot megfogalmazni, amelyek a regionális szabadság részéről fontosak. Milyen súlypontokat kell megfogalmaznunk? A városi politika véleményem szerint, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt már az elején hangsúlyozzuk, ugyanis nyilvánvalóan kell tenni a jelentésben, hogy a városi politikának kell egy keretet adni a városok számára. Tehát ez egyfajta eszköztár lehetne, ahonnan bizonyos részeket ki lehet venni, amelyek megfelelnek az adott város igényeinek. Amit viszont nem vettem fel a jelentésemben, az az a kérdés, hogy milyen tartalmi kihívások előtt állnak a városok. Tudjuk, azt, hogy a demográfia, a klímaváltozás, az innováció, a szegénység, a kevés lakás fontosak, de úgy gondolom, hogy ennek egy olyan jelentésnek kell lenni, amely egyfajta eszköztárat kínál, amelyel a városok egyénileg kivehetnek eszközöket, és ezeket a saját eh, városi igényeikhez igazítják. Szeretném elmondani azt, és ezt már az egyes napirani pontnál is eh, elhangzott, hogy én a város esetében, és ezt már decemberben is elmondtam, és az, azelőtt is többször, hogy én a város fogalmát nagyon széles körülön értelmezem, tehát nem csak a nagyvárosokra koncentrálok, és szeretném, hogyha a politika során a kisközép és nagyvárosok kérdése is figyelembe kerülne. Én is egy közepes városból származom, ahol részt vettem az önkormányzat munkájában, de itt nem csak a városokra gondolok, hanem az urbánus területekre. Egy olyan politikát szeretnék, amely a környező területeket is magába foglalja a városok mellett, ugyanis a kettő egymás nélkül nem tud létezni. Szerintem nagyon fontos az, hogy a városi dimenzió integrált része legyen az európai politikáknak. Ezért engedjék meg, hogy négy nagyon fontos pontot kiemeljek a jelentésemből. Először. Meg vagyok arról győződve, hogy a városi szintet, és ezt már elmondtam az elmúlt időszakban is, ugyanis a strukturális intézkedések alapján ezért küzdöttünk, hogy korábban a városokat jobban bevonták, jobban, jobban be kellene vonni most a városokat az európai politikákba. A különböző alapok kilakításánál is ezt kell látni. A partnerségi elv ugyanis pontosan ezeket a korai ö, bevonását a városi szereplőknek irányozza elő. Ezért a partnerségi elv kapcsán, van Van Nistelrooy kollega bizonyára emlékszik erre, hogy ez a partnerségi elgondolás, ez egyfajta forradalmi ötlet volt, és a tagállamok nem is akarták ezt, viszont számunkra fontos volt ez, mert a helyi szereplőket sokkal hamarabb be kell vonni. Bizonyára tudjuk azt, hogy ezt az elvet bizonyos országban nagyon jól alkalmazzák, másokban egyáltalán nem, és az egyik feladat az az lesz majd számunkra, nem csak számunkra, hanem más intézmények számára, hogy elérjük azt, hogy ez a partnerségi elv fenntartható maradjon. Ugyanis akinek végre kell hajtania, annak már az elején ott kell lennie, hogy az egész megfelelően működjön. A városoknak, amire nincsen szükségük, és amitől félnek joggal, azok az új és egymással ellentmondó előírások Brüsszelből, és ezt hallhattuk a beszélgetésénk során, nagyon nehezen végrehajthatóak ezek az előírások. Hogyha már valami ilyesmit el tudnánk kerülni a kérdetekben, akkor másokat tettünk az európai politikák érdekében. Ezen kívül úgy gondolom, hogy minden európai jogalkotásnál gondolnunk kell a városokra. A klímavédelem, a közlekedés, innováció, ez mind vonatkozik a városokra függetlenül nagyságuktól. A városokat minden politikai területen hagyni kell velünk együtt gondolkodni. Nagyobb koherenciára van szükség, és ezért én szeretném, hogyha jobb lenne a munkamódszerünk, hogy koherenciát lehessen elérni a különböző európai programok és politikák között. Többek között egy területi hatástanulmányt szeretnék eh, kérni a városi dimenziót illetőleg. Úgy gondolom, hogy eh, az alapoknak is gondolniuk kell a városoknak. Túlságosan sok a különböző támogatási lehetőség, ezek nagyon eh, zavaróak és onnan járnak, legalábbis ez derült ki a beszélgetéseimből. Nagyobb szinergiát kell elérni az alapok között, hogy a városok valóban személyre szabott megoldásokat találhassanak. Harmadsorban, és talán ez az egyik legnagyobb pont, hogyha városi politikáról beszélünk, és ezen gondolkodunk, akkor el kell érnünk azt, hogy ez az együttes gondolkodás intézményesítve legyen. Hm. Persze, itt valaki azt gondolhatná, hogy na már megint jön valaki, de itt van a döntőpont. Együtt kell gondolkodni. Ez nem történt meg az elmúlt időszakban. Egy jelzést kell adnunk arra, hogy itt az ideje a váltásnak. Csak a jobb koordinációval lehet elérni azt, hogy jó eredmények szülessenek a városok számára. A parlamentben egyrésztről létezik az Urban Intergroup, amely szakbizottságokon átnyúlóan, és ez nagyon izgalmas dolog, szakbizottságokon átnyúlóan gondolkodnak a városokról. Viszont, kedves kollégák, nekem van még egy ötletem, mégpedig az, hogy a bizottságnál is legyen egy személy, vagy akár több személy is, akik konkrétan csak is a városokkal foglalkoznak, és ezt tárcákon átnyúlóan tennék meg. Persze ez azt is jelenti, hogy döntéseket kell majd hoznia. Ez a személy egyrészt örködnie kell a felett, hogy milyen fajta javaslatokat tesznek a főigazgatóságokon, és ez milyen hatással jár a városokra. Hogyha szükség van rá, akkor ennek a személynek be is kell tudni avatkoznia, hogyha a városok érdekeivel ellentétes döntéseket kívánnak meghozni. Azt is el tudnám képzelni, hogy a tanács rendszeres találkozók által városi politikát folytathatna az illetékes miniszterekkel együtt. Lehet, hogy ez a legvitatottabb pont, de ez megy a legtovább, de szerintem, véleményem szerint ez igazán szolgálná a város, illetve a városi politika igényeit. Utolsó pontként, negyedik pontként hadd beszéljek arról, hogy a városi politika nem csak a top-down alapján ö, működik, egy másfajta megközelítésre van szükség. Egy, ö, úgy gondolom, hogy a városi politika egyfajta fórumként szolgálhatna a városok számára, vannak már így is jó fórumok, de ezeket is nagyon keményen kellett küzdenünk az elmúlt időszakban. Ezen kívül a tematikus hálózatok, a Eurocities például, illetve a Habitat és más hálózatok is nagyon sok segítséget nyújthatnak. Ezeket tovább kell fejlesztenünk, és talán ezeket jobban kell egymáshoz igazítanunk. Az új modell a több irányítós mechanizmus, ez többfajta adattal szolgálhatna, és így képesek lennénk Európában informálódni egyrészt, és utána pedig a megfelelő politikát tudnánk létrehozni a városok számára. Kedves kollégák, véleményem szerint valóban egy hosszú távú tervre van szükség, hogyan kívánjuk a városi politikát kialakítani, és hogy milyen utat akarunk ezzel bejárni. A nagyobb koherencia, a nagyobb koordináció, a korábbi bevonása a illetékes szereplőknek és az alulról felfelé építkezés, ezek azok a pontok, amelyekre szükségünk van, amelyekről beszélnünk kell, és amelyeket én felírtam. Örülök azoknak a javaslatoknak, amelyeket a kollégák fognak tenni, de annak is, amit az árnyékjelentéstevők tesznek. Vettem magamnak a bátorságot, hogy a tervezetembe már beleírjam az elmúlt találkozónk javaslatait, nem mindet írtam persze még bele, de Deutsch úr, kollégám, aki éppen elhagyta a termet, ahogy ő is elmondta, ennek a kezdeményezés saját kezdeményezésnek jelentésnek csak korlátozott a terjedelme, de mégis eh, sikerült sok mindent belevennem. Nagyon fontos, hogy ez a téma megmaradjon a napirendünkön, mert semmi sem rosszabb annál, hogyha egy éven keresztül beszélünk a városi politikáról, és utána pedig ez eltűnik a sülyeztőben. Van időnk, ahogy ezt elmondta, szerintem ez nagyon jó a vita számára. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Thank you very much, Ms. Westphal. And now... Köszönöm szépen. Most hallgassuk meg az árnyékjelentéstevőket. Lóer úr, illetve az elsőként jelentkezett árnyékjelentéstevő sincs Úgyhogy Van Miltenburg úrral kezdjük. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék gratulálni a jelentéskészítőnek, mert nagyon jó az, hogy ismételten beszélünk az európai városi programokról, politikáról. Üdvözlöm közöttünk a régiók bizottságának képviselőit, Fankák urat, de az Eurocities képviselőit, és akik más szereplőkkel együtt európai szinten próbálnak a városokért tenni. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki itt van, az látja, hogy mennyire fontos az, hogy jobb legyen a koordináció, mennyire jobb, lesz, jobb legyen az egyeztetése az európai szektorális politikáknak, ugyanis ezeket pontosan az európai városokban kell végrehajtani. Itt valósul meg minden, itt vannak a kihívások, a társadalmi kihívások, amelyeket már részben megneveztünk az 2020-as agendában, de itt kell tennünk is, és ezért gyakorlati megoldásokat kell találnunk. Nagyon jó az is, hogy jelenleg beszélünk az európai politikáról, mert egy kicsit aggaszt az, hogy láttunk egy közleményt az Európai Bizottság részéről, az volt a kérés erre, hogy adjunk reakciót, viszont még várunk arra, hogy feldolgozzák a konzultáció eredményeit, hogy feldolgozzák a reakciókat, illetve az Európai Bizottság részéről még mindig nincsenek konkrét javaslatok. Persze jó lenne, hogyha ez időben is megérkezett volna, és az Európai Parlament és a Bizottság együttesen tudott volna fellépni, mert már évek óta beszélünk az európai városi politikáról, de viszont keveset látunk ebből a gyakorlatban. Ami engem e, illet, ez, ez nem, nem arról van szó, hogy még van időnk, most egyáltalán nincsen időnk, már elkéstünk ezzel, tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Hogyha a jelentéskészítő javaslatára gondolok, akkor szeretnék néhány megjegyzést tenni. Látom azt, hogyha megnézem a 20-as pontot a jelentésben, hogy a jelentéskészítő azt javasolja, hogy hangsúlyozzuk a tematikai súlypontokat az Európai Városi Agenda alapján, és beszéljünk a szociális inkluzióról, a demográfiai változásról, a környezetvédelmi fenntartatóságról. Rendkívül fontos pontok ezek, de én szeretném, hogyha ügyelnénk arra is, hogy mi történik a decentrális energia feldolgozással a városokban. A városok nagyon sok energiát állítanak elő. Ez nagyon is kötődik a fenntartató fejlődéshez. Örülnék annak, hogyha 2050-ben már olyan sok város lenne, amelyek energia semlegesek, amelyek a saját energiájukat megtermelik, és mindezt nulla széndiokszid kibocsátás mellett. Van még egy dolog, ez pedig a gazdasági fejlődés kérdése. Pontosan a városok azok, akik eh, impulzust adnak a gazdasági fejlődéshez. Itt van az innováció, itt vannak a kreatív helyek, ahol új szolgáltatások, termékek jönnek létre. A másik eh, pont, ez is tematikus súlypont, persze választani kell, nem lehet mindent belefoglalni, de van még egy pont, amit szeretnék, ez pedig a városi mobilitás kérdése. Hogyan lehet megakadályozni azt, pontosan európai szinten azt, hogy a városok bezáruljanak, hogy dugók alakuljanak ki, másfajta fenntartható közlekedési formákat kell találni a városokban. Ezek a, ezeket a pontokat mindenképpen szeretném látni a jelentésben, ezek ugyanannyira fontosak, mint azok a pontok, amelyeket a jelentés készítő is elmondott, a szociális bevonás, a demográfiai fejle, fejlődés, illetve a fenntartató fejlődés. Amit én nem látok a jelentésben, az az, hogy nem beszél a nagyon érdekes kezdeményezésekről, például az Európai Innovációs Partnerség. Ez kötődik a intelligens városokhoz is. Ez is az a hely, ahol meg lehet osztani a tudást. Itt lehetne felhasználni a finanszírozást a Horizon 2020-ból. Olyan ötletek keletkezhetnek, amelyeket lehetne támogatni a struktúrális alapokból. Tehát nagyon jó kezdeményezés lehetne ez, ami a tudás cseréje kapcsán új projektekhez vezethetne. és ami engem illetve ez nagyon fontos lenne. Van, lenne még néhány kisebb pont, amelyről beszélni kellene, a jobb koordináció, a jobb egyeztetés a strukturális politikák kapcsán. Szerintem itt meg kellene változtatni a kultúrát és az Európai Bizottságon belül. Előkészítik a politikákat, új javaslatokat tesznek, de ami nagyon fontos az az, hogy a városi politika igényeit vegyék figyelembe de ehhez meg kell változtatni a kultúrát. Egy olyan eljárásról van szó, ahogy a bizottság döntésre jut, de úgy gondolom, hogy a területi hatás, meg hatástalan nagyon fontos lehet. Hogyha kultúrás problémáról van szó, akkor megoldást kell keresni az új struktúrákban. Meg kell például vizsgálni azt, hogy a jelenlegi struktúrákat hogyan lehetne javítani a bizottságon belül lehetnének különböző csoportok, amelyek megvizsgálhatnák azt, hogy a szatellis politikákban a város dimenzió tükröződik-e. Új mechanizmusokat kell találni, például lehetne egy speciális küldött, amely az európai városfejlesztéssel foglalkozna. úgy gondolom, hogy ehhez jó lehetne az európai regionális biztos, ő foglalkozhatna például a városi fejlesztéssel. Ő figyelembe vehetné a városok igényeit, ami engem illet, szerintem egy biztosnak kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy megfelelően átvigye az ötleteit. Beszélt egy korai figyelmeztetési mechanizmusra jelentéstevő, hogy már korán bevonják a szereplőket. A gyakorlatban is ennek meg kell valósulnia. Sokszor beszélünk a folyamatokról, viszont itt a tartalmak kéne beszélni, és itt kell foglalkoznia a városoknak a kihívásokkal, az energiával, a fejlődéssel, a fenntartató közlekedéssel. Úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk a helyes irányba haladni. A kérdések az, hogy hogyan sikerül ezt elérnünk, és kellenek-e új struktúrák, vagy a már meglévő struktúrákat kell erősíteni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most a bizottság összes tagjához fordulok. Kérem, röviden beszéljenek. Most már hallottunk az álmokról, hogy hogyan lehet a városi napirendel kapcsolatosan egy koordinátort elképzelni. Nem is asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni, mert én a jelentést, a jelentéskészítő munkáját nagyon jónak tartom, és szerintem a vita is jó lesz ezzel kapcsolatban. Két pontot szeretnék kiemelni, és ezt szeretném felvetni jelentéstevőként. Egyrésztről nem látom azt, hogy pontosan definiálva lenne az, hogy hogyan szeretnénk előre lépni a városok szerepe szempontjából. Nincs kritikus állapotfelmérés, hogy a városok igazából milyen helyzetben vannak nem kell egymás ellen ö, vitatkoznunk, hogy hogyan néznek ki a városok, de szerintem itt egyetemre ezt fel kellene vázolni. Véleményem szerint a helyzet a városokban főként a kommunális ellátás tekintetében, illetve az Európai Bizottság által előirányzott megszólítások miatt szerintem emiatt nehéz a helyzet a városokban, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a helyzet konkrétan. Másrésztről én nem látom a politikai célkitűzést a jelentésben. Egyrésztről azt követeljük az Európai Bizottságtól, hogy legyen egy városi programja, de nem mondjuk meg konkrétan azt, hogy milyen irányba kellene ennek haladnia. A konkrét kihívások tekintetében is célzottabban és pontosabban fogalmazhatnánk, és itt majd fogunk módosítókat benyújtani. Thank you. Thank you very much. Now I'll give the floor. Köszönöm szépen, most Luer úr következik, aki pont jókor érkezett. Köszönöm szépen, majd így megtanulom, hogy ne legyek jelentés készítő két különböző szakbizottságban ugyanazon a napon. Nos, ami az általános dolgokat illeti, volna egy-két megjegyzésem, hogy a lehető legjobb megoldást találjunk, és hogy milyen potenciális változtatásokat eszközölhetünk az egész koncepció vonatkozásában a kohézió terén. És persze ez úgy tűnik, hogy már évtizedek óta egyes tagállamokban él, szemben azzal, hogy rövid idő alatt másoknál javulást hozzon. Nos, a jelenlegi struktúrák keretén belül szeretném üdvözölni ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy nagyon sok a szubszidiaritás benne, nagyon sok az önkormányzatokon a hangsúly, a, és nagyon örülök tehát, hogy nagyon sokat, sok mindent támogathatok az elmondottakból. Nyilván azért van egy-két apróság, top-down és föderalista megoldás, de ezek ellentétesek az egész szubszidiaritás szellemével, ami jellemzi a, az egész jelentést. A 22-es, 23-as, 24-es, 25-ös bekezdésekre utalnék elsősorban, ami új ö, posztokra, bürokratikus ö, struktúrákra utal, ha csak más egyéb ilyen jellegű struktúrák nem tűnnek el, és újakkal váltjuk fel őket, amelyeket itt felsoroltunk. Ez ugye, ha nem így van, akkor további struktúrák, papírmunka, réteg kerül. A 22-es, 24-es, 25-ös így új koncepciót tartalmazhat. Hogyha ez így lenne, akkor jobban meggyőznének arról, hogy ennek tényleg érdemben sok jelentése van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Váne asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéskészítőnek is a tervezetét. Nem ez az első alkalom, hogy beszélünk itt ebben a szabizottságban arról, hogy mennyire fontosak a városok, és nem is ez az első jelentés a szabizottságunk részéről, hiszen erre a jelentésre építjük már a munkánkat, bár új tag vagyok itt, de mégis azért nagy benyomást tett rám az, hogy milyen sok munka előzte meg ezt a jelentést már. Jó alapokon nyugszik a jelentés, a városi dimenzióval kapcsolatban. Tetszik az a megközelítés, hogy a városi dimenziót kell előtérbe helyezni, és a városok szerepét be kell illeszteni az intézményes rendszerbe is. Mindezek ellenére csatlakoznék az előttem szólóhoz, vannak központi pontok, amelyeket mi nem eh, láttunk, pedig ezeket már felvetettük az első jelentéskor. A jelentéstevő bizonyára, amiatt nem vette fel ezeket, mert kevés a hely a jelentésben, de vannak eh, tartalmi eh, kihívások, és ezeket nem vette fel a jelentésben, ön csak egy toolkitről, egy eszköztárról beszélt. Szerintem, hogyha már a városi dimenzióról beszélünk az európai politikák kapcsán, akkor mindenképpen egy elemzésre és definícióra van szükség, ahogy ezt a másik kollégám is elmondta. A közös kihívásokat fel kell vetni, ezeket meg is említette, a lakáshiány, a klímaváltozás, a szegénység, a munkanélküliség, Számukra nagyon fontosak a közszolgáltatások is, amely egyfajta, amelyet szerintem az Európai Unió politikai szempontjából definiálni kell hiszen ezeket nagy mértékben befolyásolja az Európai Bizottság liberalizációs politikája. Gondolok itt a szociális lakhatásra, vagy más területekre is, amelyeket egyszer nem lehet kihagyni egy jelentésről, amely a városok szerepéről szól egy közös Európában. Tehát legalábbis azokat a területeket, amelyek közvetlenül érintettek az Európai Unió politikai által, legalább azokat kellene ebben a jelentésben felvenni. Európa 2020, ezt is említették már, ezek nagyon fontos célok a politika számára. A városokban nem csak a klíma, védelem, a szegénység leküzdése, nők egyenjogúsága, a szociális bevonás, ezek olyan területek, amelyekről beszélni kell, de, és ezt is elmondták már az előttem szólók, ezekről összhangban kell beszélni a pénzügyi eléggé korlátozott helyzetében a városoknak, és az Európai Unió növekedési és stabilitási paktuma kihajtott a városokra is, és így kevesebb a lehetőség a befektetések számára, és ezért az EU 2020-as e céljait nem is tudják így elérni. Tehát ez nagyon fontos kérdés, hogyha a jövőbeli kihívásokról és lehetőségekről beszélünk. Jobban szeretném a központban látni a demokrácia kérdését, az alulról felfele építkező megközelítés nagyon fontos. Jobban szeretném látni a civil társadalom szerepét, hogy sikerüljön így vitázni a városi dimenzióról. A foglalkoztatási szakbizottságban is beszélünk erről a témáról, hogy az európai szemeszterbe is bevonják a civil szervezeteket. Úgy gondolom, hogy a városi politika kapcsán is szükség lehetne erre. Utalni kell a befektetési politikára is. A struktúrális alapokról beszélnek a városi fejlesztés kapcsán. Utálni kell az új kihívásokra a befektetési terv kapcsán, ahol a városi befektetések lehetőségéről beszélnek, de nem adnak meg egyetemű kvótát, és nem adnak meg semmit a partnerségi elvről sem. Be kell vonni a regionális és helyi szintet, és megemlítem, hogy ennek kapcsán egyáltalán nem beszélnek a civil szervezetekről, ezt meg kell említeni a jelentésben majd. Beszélni kell arról is, hogy meg kell említeni a nemi esélyegyenlőség kérdését, ezt is szeretnénk a jelentésben látni, és ezzel kapcsolatban majd módosítókat fogunk e, benyújtani, ha jól tudom, március 13 a határidő erre. És e, ezt is már említették, hogy mi lesz a fővárosi területekkel, ez nem fordul elő, illetve az intelligens e, városok kérdéséről is szeretnék majd módosítót benyújtani. Nagyon jó ez a jelentés a vita szempontjából, szerintem jó irányba haladunk. Thank you very much. Köszönöm szépen, Demátó asszony. Köszönöm. Én is el szeretném mondani, hogy nagyra értékelem a jelentést, főleg három dolgot szeretnék kiemelni. Először is, hogy szükség van nagyobb területi támogatásra a különböző szabályozók segítségével, aztán nagyon fontos a tagállamok számára, hogy az megfelelő e, eszközöket használják. Harmadik pont, e, valóban a szándéknyilatkozat ellenére sajnálatos módon a városok e, részvétel a 2014-2020-as programok keretén belül rendkívül gyenge volt. Aztán, ami a javaslatokat illeti, ami a többszintű kormányzást, a szubszidiaritást a partneri elveket illeti, emlékeztetnék a bizottság közleményére. Csak hangsúlyozni tudom én is azt, hogy milyen fontos az új program és a kohézió. Hozzátenném még azt is, hogy alapvetően fontos lenne hangsúlyozni a, annak jelentőségét, hogy minden érintetnek önkormányzati helyi szinten részt kell venni ezekben, a szociális feleknek is, és itt különösen gondolok az operatív programok elkészítésére. A bizottság kijelentése ellenére, hogy üdvözlik a mindenféle hozzájárulást, nagyon sok helyi jelzést kaptunk már a különböző régiókból, hogy valószínűleg hiányzik ez a többlet érték. Úgyhogy a következő javaslatom lenne, ami az Eurocity-t illeti 2014 vonatkozásában, ne csak a városokra koncentráljunk. Csak ha fenntartható és harmonikus kapcsolatot hozunk létre a városok és a vidéketeletek között, akkor járulhatunk hozzá valóban a területi kohézióhoz és a versenyképességhez a régióban. Én nem látok pontos utalást egy-két fontos dologra, a városi régiók közötti fontos kapcsolatokra, ami a kommunikációt illeti. Ami a közleményt illeti a bizottság részéről, hangsúlyozza, hogy a városoknak nagyon fontos szerepük van, például az innováció, a szociális, a kulturális területeken. Úgy gondolom, hogy ha a városokban nő is a lakosság 2050-ig, hangsúlyoznám, hogy ki kellene jobban használni nagyon sok európai város történelmi központját, mert az új kerületek túlságosan gyakorta nem megfelelő környezetet teremtenek. Utalni szeretnék még arra is, hogy nagyon fontosak a szociális, kulturális aspektusok transzverzális jellegéről a városi környezetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most meghallgattuk az árnyék jelentéstevőket. Zeller úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Westfalen kollégának is az előkészítő munkáját. Remélhetőleg ez majd egy európai szintű városi patikával fog torkolni. Öt évvel ezelőtt, amikor megkezdtem a parlamenti munkámat, akkor sokak szájából azt hallottam, hogy a városok a szubszidizás része Európához nem sok közük van. És a legfontosabb témák a halászat, illetve a mezőgazdaság, illetve hasonló témák. Egy kicsit még eh, mindig ez folytatódott, bár tudjuk, és ezt is már többször eh, elhangzott a mai nap során, hogy a fő eh, lakóterülete az európaiaknak a város, és a város nem egy város, vannak a nagyvárosok, vannak a, a különböző városmegterületek, Például Berlin most már 40-50 ezer embert vonz, ez éves szinten ez egy közepes város mértéke, és ez már gondokat okozhat a közlekedés vagy a lakhatás kapcsán. Vannak olyan városok, kisvárosok, középvárosok, amelyek amiatt szenvednek, hogy az emberek elvándorolnak. Tehát ez kötődik az európai célkötőzésekhez is, amit az Európai 2020 stratégia kapcsán szeretnénk megvalósítani, és öt év már eltelt eh, abból, hogy elérjük ezt a célt. A kérdés csak az, hogy elérjük-e ezeket a célokat, csak akkor tudjuk ezeket elérni, hogyha azokat magunk mellé állítjuk, akik eh, eh, ezzel sokat tehetnek, tehát az európaiakat, és követnünk kell a célkötőzéseket európai szinten, és ott is, ahol az emberek élnek és dolgoznak, tehát helyi szinten, hogyha őket nem vonjuk be, akkor bizonyára nem tudunk pozitív eredményt felmutatni majd számukra. Ezért nagyon fontos az, hogy az, amit az elmúlt öt évben tettünk itt a szabizottságban, az megmaradjon, tehát a városi politika az továbbra is megmaradjon az európai politikákon belül. Meg kell állapítani azt, hogy az operációs programok partnerségi elvénél pontosan a városi dimenzió lemaradt. A tagállamok az európai struktúrális alapokat nagyon szívesen alkalmazzák a saját céljaik elérésére, vagy ott, ahol a régiók, például Németországban a szövetségi tartományok felelősek, és itt csak az egyes tartományokra jut a pénz, de igazából a városokat külön kezelik. Ez nem lehet. És ezzel a jelentéssel egyszeri esélyünk van arra, hogy a teljes témát tudatossá tegyük. Komolyan gondoljuk ezt. Nagyon fontos az, hogy kapcsolat legyen az európai politikák és a között, ami helyi szinten eldől. Meg kell mutatnunk azt, hogy az európai együttélés igazából a felrozásaink központjában áll függetlenül a nemzeti hovatartozástól, vagy párt hovatartozástól, és a városok azok a találkozó helyek, ahol az európaiak találkozhatnak. Hogyha ezt elérjük, akkor az európai elképzelést végre tudjuk hajtani. más területek, más kérdések, a migráció, a munkahelyteremtés, a növekedés, hol kell ezeket létrehozni? Hol vannak a problémák? Hol van szükség azokra, akik ezzel bánni tudnak? És akik ki tudják alkotni a politikát? Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy itt ezt a jelentést nyomon kövessük, azok az aspektusok, amelyeket megemlítettek, azok majd tükröződni fognak. Westfalen asszony kitűnő tervezetet hozott létre, és remélhetőleg a város, illetve Európa témáját a plenárisra is megvitathatjuk majd, de nem 23 órakor, amikor már mindenki alszik, hanem egy prominens időpontban, amely tényleg rászolgál a nyilvánosság a kollégák érdeklődésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalóként Fanny Szerói úr. Elnök asszony, köszönöm. Egy utolsó ponthoz kapcsolódva, amit Celler úr elmondott. hogy miért fogunk a plenárisan erről a jelentésről, illetve az előző jelentésről beszélni. Igazából, ami történik, az az, hogy leértékelik azt, amit mi teszünk. Meg kell próbálnunk kombinálva fellépni lehetne kombinált kohéziós vitát kérni, és akkor már a városok is sorra jutnának, és ez védhető lenne. A jelentésben nekem hiányzik az, amiről beszéltünk ma reggel is, vagyis az, hogy tükröződjön a territoriális célkitűzés. A, az európai vitában a területi célkitűzést is fel kell vetni, mert akárhogy csűrjük, csavarjuk, itt mégiscsak a tagállamok területi, földrajzi területéről van szó, és itt nagyon különböző a fejlődés. És itt eh, ezek kötődnek a régiókhoz. Ha megnézzük a gazdasági szociális fejlődést, akkor látjuk, hogy különböző dolgok tapasztalhatóak. A területi programok kapcsán a területi dimenzió az olyan dolog, amit az európai szerződésbe is rögzítettek az Európai Unió számára, de a tagállamok számára is. Ez egy nagyon fontos dimenzió, amely alul fejlett. Ezt hallhattuk az 5. vagy hatodik kohéziós jelentés kapcsán, és az Európai Bizottság sem ismeri ezt a kérdéskört megfelelően. Ezért szeretném azt is elmondani, hogy a preambulum bekezdésekben azt láttam, hogy ön a, az általános ügyek tanácsának következtetéseit is felvette az olasz elnökség kapcsán. Itt egyetemben kimondják azt, hogy a városi programokat vissza kell venni. Ha jól tudom, az, ezt nem vette fel az ön jelentésében. Utolsó pontom, hogyan lehet igazából előlépést elérni? Az EU küldött kérdéssel. nem tudom, hogy ennek örüljek-e vagy sem. Én jobban szeretném azt, hogyha azt mondanák, hogy kedves városok, kedves képviselők! Tegnap volt egy találkozunk este az Eurocities-szel. 25 éve már létezik ez a hálózat, és nem tudom, hogy volt a lehetőség arra, hogy a civil szervezetek nek lehetősége volt arra, hogy az Európai Bizottsággal együtt közvetlenül tárgyalhassanak a jobb szabályozásról. hogyha ők most szerepet kaphatnak, akkor az most van. A városoknak kell nagyon bátran részt venniük az intelligens városok projektekben. Újfajta partnerségre van szükség az Európai Bizottsággal. A városnak kell ezt elvégezni. Integráltan a városokban lehetne ezzel foglalkozni. Szerintem azt kell mondani, kedves barátaim, ne folytassuk azzal az áramlattal, amit már eddig is ismertünk, és prób próbálj meg inkább egy újfajta szerződést megkötni az Európai Bizottsággal, és hogyha majd ennek az eredménye egy küldött lesz, vagy a jelenlegi módszerek javítása, azt nem tudom, de mégis valamit tegyünk, tegyünk valami izgalmasat, Tudom, hogy a holland elnökség 2016-ban a városi kérdéskört prioritással akarja emelni, és lehetne azt kérni a jelentésben, hogy legyen egy új ö, szerveződés, le, legyen alulra egy felfele történő szerveződés az Európai Bizottság irányába. Ez sokkal jobb, mint hogyha egy extra küldöttet neveznénk ki. If you want to hear the voice of Euros. Szeretnénk meghallgatni a Eurocities véleményét is, ezért kérem, hogy tanítsanak önmérsékletet a felszólalásokban, mert ami az időt illeti. Most Verkerk úrnak szeretném megadni a szót, aki a régiók bizottságának képviseletében jött hozzánk, és ugyanennek a témának a jelentéstevője. Tessék. Köszönöm szépen. Kedves eh, elnök asszony, eh, kedves eh, képviselő hölgyek és urak, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy itt főműsoridőben jelen lehetek. Az EU napirendel kapcsolatos jelentéstevő vagyok a Régiók Bizottságában, e, már ami az európai politikákban a városi dimenziót illeti. A bizottság számára nagyon fontos, hogy az európai parlament ilyen nagy jelentőséget tulajdonít ennek a témának. A városok és a városi térségek igen jelentősek Európa szempontjából, ezt fel kell ismernünk, és ezt e, a felismerést e, még jobban kell érvényesíteni a politika formálásába, illetve az európai szabályozásba. Veszfál asszonynak szeretnék gratulálni ezért a kiváló jelentés tervezetért. Meglátta, hogy milyen fontos szerepet kapnak az európai szakpolitikákban a városok és a városi térségek, és nagyon örülök, hogy szövetségesre találtam benne, hogy meggyőzzük a bizottságot és a tagállamokat, hogy az városi napirendre kell felépíteni az erre vonatkozó szabályozást. Én egy százezres városnak vagyok a Rotterdami térségben a polgármestere, Rotterdam 3 milliós város, úgyhogy tudatában vagyok a nagyobb és kisebb városok gondjainak, nehézségeinek. Egyre gyakrabban látjuk, hogy kisvárosok a nagyvárosok árnyékában próbálnak boldogulni. És megpróbálnak a saját erősségeikre építve együttműködni. Az, hogy közösen használjuk a létesítményeket, ez már egy nagyon gyümölcsöző együttműködés, és ez már most folyik, ez a fajta együttműködés Európában. Szükség van-e a városi napirendre? Abszolút. Inkább azt kell feltenni azt a kérdést, hogy miért nincsen még ilyen napi rend Európában. Ez egy elvesztegetett lehetőség. Európának tudása alapú gazdaságra van szükség. A városok tehát a növekedés és a foglalkoztatás motorjai. Ebből áll össze a gazdaságunk, és ez az, ahol az innováció zajlik, és ahol a szociális kohézió kiépül ezekben a városokban és városi térségekben. A városi napirend európai szinten felismeri a városok fontosságát, és európai szakpolitikai célok elérésében szerepet ad nekik, hogy Európa globálisan növelje versenyképességét, javítva az a városi dimenzió érvényesítését a döntéshozatalban. Erről van itt szó, a szabályozásról, a szabályok kialakításáról. Nem csak területi kohézióról beszélünk, vagy ezeknek a finanszírozásáról, hanem a jogszabályalkotásról és a jogszabályok végrehajtásáról, és hogy arról jogszabályokat alkossunk, ahogyan ezt a helyzetet kezelhetik a városok. Ez az úgynevezett korai jelzőrendszer, amiről szó esett, hiszen gyakran figyelmen kívül hagyják a városok szempontjait, ezért a városok képviselői valós hozzájárulással élhetnek a döntéshozatalhoz, az információkkal, a trendek felismerésével, stb. Ez a figyelmeztető jelekrendszere, korai figyelmeztető jelekrendszere. És két közelmúltbeli fejleményre szeretném felhívni a figyelmet. A funkcionális régiók és agglomerációk rétlehozása ez az első, a második pedig az újfajta kapcsolódás a helyi kormányzatok és a társadalom között. Az Európai Unió egyedülálló sok központos struktúrára épül kis és nagyvárosokra, és azok az önkormányzatok, amelyek például 100 ezer lakossal számolnak, hanem mondjuk nem eh, városként működnek, hanem eh, egyfajta lakótelepként. De vannak olyan városok, amelyek tízezer főt számlálnak, és eh, a városi működésnek minden funkcióját betöltik. Ebben a tekintetben a méret nem minden. Nem mondanám, hogy nem számít, de különböző szempontokat kell figyelembe venni különböző városokban nem feltétlenül csak a lakosok számát kell tekinteni. Mindenki betölti a maga szerepét, ezt a szerepet meg kell erősíteni, és ezen a szerkezeten belül a városok együttműködnek más városokkal, illetve a vidéki térséggel a vidék nagyon fontos szerepet játszik ebben az együttműködésben. Így nagyobb lesz a kohézió, és az innovációs lehetőségek bővülnek. Ezek a funkcionális régiók, agglomerációi másféle irányítási modellt igényelnek. A közleményben, 2011-es jövő városai közleményében a bizottság felvázolta stratégiáját, és elismerte, hogy ebben a politikában jobban figyelembe kell venni ezeket a régiókat e, és a nagyvárosi térségeket. De jelenleg ez az eltökéltség nem tükröződik még a jogszabályalkotásban. Látjuk, hogy a kormány és a társadalom viszonyában milyen változások állnak be. Mi ezt érezzük a terepen, a állampolgárok körében. A digitalizáció, az informatika fejlődése nyomán az állampolgárok egyre igényesebbek, és egyre nagyobb hatalommal rendelkeznek, egyre tudatosabbak, és a vállalkozók is a saját társadalmi kötelezettségeikkel kapcsolatosan. Négy különböző területen történik ilyen együttműködés, vállalkozás és üzlet, tudomány és oktatás, igazgatás, illetve a KKV-k. Ezek a csoportok egyre inkább együttműködnek és gyakorlatokat cserélnek. A költségvetések csökkennek nemzeti szinten, de azt látjuk, hogy a helyi szinten az önkormányzatok bizonyos politikai területekről visszavonulnak és nincsenek jelen, ez a helyi kezdeményezéseknek teret ad az állampolgárok számára, a vállalkozások számára és a civil közösségek számára, vagyis az állampolgárok saját kezdeményezés alapján léphetnek, és erre ösztönzők is egyre inkább léteznek. A városok egyre inkább koordináló szerepet kapnak, olyan platformot jelentenek, ahonnan el lehet indítani a helyi kezdeményezéseket testre szabott szolgáltatásokkal. Ez különböző megközelítéseket eredményezett Európában. Az az elképzelés, hogy egyetlen modellben lehet választ adni eh, a szociális eh, kihívásokra, kezd teret veszíteni. A városok különböző más és más környezetben működnek, ezeket helyszinten kell meghozni ezeket a döntéseket, és a szociális kihívások is eltérnek egymástól. Az biztosítandó, hogy a két fejlemény érvényesül európai szinten is a döntéshozatalban. A Régiók Bizottsága felhívja a bizottságot, az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy fehér könyvet az integrált városi napirendről, Azért kérjük ezt, hogy valós integráció történjen a városi dimenzió tekintetében. Több mint 20 éve zajlik ez a vita, nagyon sok vita zajlott már, és nagyon sok nyilatkozatra került sor, most a cselekvés ideje jött el. Ez a fehér könyv a következő elemeket kell, hogy tartalmazza. Integráltabb megközelítés a szakpolitika alkotásra nézve, a megfelelő feltételeket megteremtve a városok számára, hogy élő, vonzó városok legyenek. A politikák 70%-át helyszinten hajtják végre. A városi napi rend tehát nem csak a területi kohézióról szól, a finanszírozásról, hanem a szabályozásról is, a jobb szabályozásról, néha a karcsúbb szabályozásról, vagy legalábbis integrált szabályozásról, amivel jól lehet együttműködni, és ami hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz elmélyült, elmélyített városi dimenzióra van szükség az európai alapok tekintetében is, a jelenlegi programozási időszakban is már érvényesülnie kell ennek. A gyakorlatban kevesebb hangsúlyt kap ez a dimenzió, mint amit 2011-ben javasolt a bizottság. Európának szüksége van a városokra, a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából. Mindez a városokban történik, ezért segíteni kell pénzügyi eszközökkel is a városokat. Harmadik elem az, hogy az Európai Unió platform lehet a legjobb gyakorlatok cseréjére. Nagyon sok város együttműködik helyi partnerekkel a saját problémáikra és kihívásaikra adott testre szabott választ eh, keresve. Ezek a válaszok más városok számára is hasznosak lehetnek, úgyhogy hasznos volna, hogyha a bizottság a legjobb gyakorlatokra is eh, terepet eh, készítene le, elő, teret adna, és további platformokat építene ki. Szeretnénk hatékonyabb és integráltabb módszert látni a legjobb gyakorlatok cseréjére, Ezekből az elemekből alakul ki az új megközelítése vonatkozó igény, mind európai, mind helyi, mind pedig nemzeti szinten. Ehhez új irányítási modellre van szükség, és ha már a kulturális elemekről, struktúrális elemekről beszélünk, ezeket is figyelembe kell venni. Az európai szinten is, és helyi szinten is tanulnunk kell egymástól, és együttműködést kell biztosítani ebben a többszintű irányítási modellben. Szeretnénk továbbra is ezzel a megközelítéssel dolgozni, mert eh, ahogyan a korábbi eh, regionális eh, politikai biztos Johannes Hahn elmondta, Európa jövőjét a városokban alakítják ki, hogyha a városokban nem jó úton indulunk el, akkor nem találjuk meg a utat egyáltalán. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Szeretném köszönetet, szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének, aki itt van, de mivel már is késésben vagyunk, kérem, hogyha megjegyzése van, írásban küldje el a titkárságnak. Mi pedig mindenkinek továbbítjuk a regi tagjai közül a szó. Frau Vorsitzende, also ich will jetzt auch nicht mehr alles eingehen, schade, ich hätte gerne... Köszönöm szépen. Szívesen meghallgattam volna az Európai Bizottságot is. Lehet, hogy a napi rend betervezésében figyelembe kéne venni a különböző időpontokat, mert tudom, hogy két nagy téma van, amerről ma beszélni kellett, és az Eurocities-t is meg kell még hallgatnunk. Úgy vélem, hogy a találkozónk az elnyékjelentéstevőkkel nagyon informatív lesz, és ebben az összefüggésben szeretném elmondani azt, hogy tudom, hogy a módosítók után van a, az első elnyékjelentéstevői találkozó, de a viták miatt, amelyek már más megkezdődtek, én azt javasolnám, hogy a jövő héten eh, találkozzunk az elnyékjelentéstevőkkel, mert fontos eh, a kérdés. Szeretnék két dolgot elmondani a városi megbízottról, vagy küldöttről. Lehet, hogy egy kicsit félreértettek. Nem arról van szó, hogy egy szemét jelöljünk ki, vagy egy plusz intézményt hozzunk létre. Fankerk úr éppen Hán korábbi biztost idézte, aki a városi politika nagy éllovasa volt a regionális politika kapcsán, és még neki sem sikerült az elmúlt öt évben minden egyes politikai területen tisztáznia azt, hogy mit jelent a bizottságon belül azt, hogyha a városi politikával foglalkoznak. És pontosan erről van szó, hogy legyen egy intézmény, egy pozíció, egy poszt, amely azokkal az illetékességi körökkel rendelkezik, hogy azt mutassa más politikai területeknek, hogy figyeljetek, amit most csináltok a foglalkoztatás területén, az nagy hatással lesz a városi politikára. Pont erről van szó. Ezt szerettem volna elmondani magyarázatként, hogy miért gondolom úgy, hogy egy városi megbízott, vagy akár ugyanúgy, mint egy esélyegyenlőségi megbízott, fontos szerepet tölthet be. Jövő héten lesz az első tevői találkozó. Jó az, hogy van idő a vitákra, és igen, én azt is támogatom, hogy legyen egy közös vita a plenárison, Strasbourgban. Egyrésztről a Dodge Tamás jelentése kapcsán, másrészt viszont az én jelentésem kapcsán, ugyanis ez majd előre viszi Európát. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. 15 percünk van, a Eurocity számára, illetve az egyik város részéről, amely része ennek a hálózatnak. Kérem a tolmácsokat, hogy még 5 percet szálljanak ránk, hogy meghallgathassuk a Eurocities, illetve az egyik tagváros üzenetét. Köszönöm. Parancsoljon önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet, hogy a Eurocities hozzájárulhat a vitához, amely az Európai Unió városi programjáról szól. Több mint 130 város a tagunk, a legtöbb európai főváros. Különböző hálózatok keretén belül eszmét cserélnek egymással, és politikai platformját képezzük az európai városoknak. Hiszem, rendkívül fontos, hogy minden városunk a továbbiakban is elkötelezetten részt vegyen ebben a vitában a városok jövőjéről. A Eurocities rendszeresen részt vehetett az elmúlt év során az eszmecserében, és nagyon örülünk annak is, hogy a mai napon is így van ez. Szeretnék Veszfa asszonynak gratulálni jelentést tervezetéhez az EU politikák városi dimenziójáról. Több okot is felsorol jelentésében, azért, hogy miért van szükség ilyen programra. Háromat emelnék ki ezek közül, mielőtt néhány konkrét javaslatunkra térnénk át. Miért van szükség ilyen városi programra? Először is, Európa jövője városaitól függ, ahol a legnagyobb kihívások, lehetőségek kapcsolódnak. A városok, metropolitán területek alapvetően fontosak, metropoliszok, egész Európa számára fontosak, nem csak a helyi szinteken teljesítményük rendkívül fontos Európa globális versenyképessége szempontból. Ezen kívül fontos a növekedés, az éghajlatváltozás, a migráció, a demográfiai változás, a foglalkoztatottság szempontjából. El kell ismernie a programnak azt, hogy a városoknak ezek, ezen prioritások területén teljesíteniük kell, végezetül pedig az EU kezdeményezések közvetlen vagy közvetett módon érintik városainkat. Igaz, ez például a foglalkoztatottság, a szociális kohézió, a kultúra, a környezetvédelem, a mobilitás, az energetika, a gazdasági fejlődés szempontjából. Ezért ez a kezdeményezés nagyon fontos az ágazati szakpolitikák szempontjából is. Átáthatóbb szakpolitikákra van szükség, amelyek a városokat érinti. Ami a célkitűzést illeti, szeretném elmondani, hogy olyan programot nem tudunk elfogadni, amely több jogszabályt hoz. A jogszabályok 70%-a már is regionális és helyi szinten kerül végrehajtásra, beleértve a városokat. Többletértékre van szükség, először is úgy, hogy az Európa 2020-as célkit tűzésekhez hozzájárulhassanak az intelligensebb, befogadóbb Európa létrehozás érdekében, harmadsorban és másodszorban bevonva a városokat a szakpolitikák kialakításában. Ami a bizottsági javaslatot életi, hogyan valósulhat ez meg a gyakorlatban? Szeretnénk EU szintű konkrét kezdeményezéseket látni. Először is támogatjuk a jelentést tervezett javaslatát, hogy legyen a városoknak egy képviselője a bizottságnál. Ez megerősíteni a politikai és gyakorlati koordinációkat is a különböző szakpolitikák szintjén, amelyeknek városi kihatása van. Így jobban kapcsolódnánk a bizottsági jobb szabályozási programhoz, amelyel kapcsolatban a bizottság is nagyobb felelősséget vállalhatna fel. Aztán jobb lenne, ha a városok rendszeresebben bekapcsolódhatnának a szakpolitikák képzésében. már vannak erre jó példák, a bizottsági szakértői csoportok igénybevételével. Aztán fontos a partneri kapcsolat. Harmadsorban üdvözöljük a jelentés készítő felhívását arra, hogy legyenek csúcs találkozók rendszeresen, ahol mindenféle érintett részt vehet. Így a városok hozzájárulhatnak politikai és szakmai szinten is a városfejlesztési törekvésekhez EU szinten. A koordináció, az irányítás EU szinten ezt a célt szolgálja. Azonban egyértelműen kell fogalmaznunk azon a téren is, hogy hol és mikor szeretnénk ezt megvalósítani. Ezért fontos, hogy állampolgáraink és városaink is részt vegyenek az irányítási szinten is a munkában. Nem új EU szakpolitikának kell lenni ennek. Tehát az Európa 2020 már is, ahogy csak az előadó is megfogalmazta, megfogalmazza ezt a programot. Ezen kontextuson belül jobban kell végrehajtani azt, amit már is ö, ö, munkánknak tekintünk. Öt területen szeretnénk kihívásokról, lehetőségekről beszélni, ahol szorosabb együttműködése van lehetőség. A városok minőségi munkahelyeket teremthetnek, fenntartható növekedést biztosíthatnak. Be kell vonni az intelligens városokat a megfelelő célkitűzésekbe például. Itt lehet potenciálisan változtatásokat eszközölni, jobban alkalmazkodni a kihívásokhoz mindenféle szinten, jobban megcélozni az EU-s pénzalapokat, konkrét Példaként említeném a nyilatkozatát a Eurocitiesnek. Partneri kapcsolatot szeretnénk kialakítani az EU-val minden szinten, ágazatokon keresztül, az EU alapok felhasználása céljából, hogy közösen versük fel a harcot a jelenlegi foglalkoztatási válsága városainkban. A következőt kérjük a regitől. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, mint program, arra van szükség, hogy a képviselők és a természetes szövetségesek összefogjanak. Nagy a lehetőség itt, a városi program keretén belül össze lehet hozni minden érintettet. Kérjük, legyenek politikai motorjai az ö, polgármesterekkel és városi vezetőkkel együtt támogassák a gyakorlati megoldások keresését minden kihívás terén, mindenki javára. Nagyon fontos az önök politikai szerepe, a bizottságot arra ösztönözvén, hogy jobb koordinációs javaslatokkal álljon elő. Nagyon jól tudjuk, hogy nagy a teher az állami költségvetéseken. Úgyhogy segítenünk kell, össze kell fognunk. Mandátumuk alapján az új strukturális és beruházási alapok végrehajtását monitorozhatják, ami a partnerségi elvet illeti, és a viselkedési kódexet. Ezt teljes mértékben végre kell hajtani, követvén más szakpolitikai területeket, amelyek városi aspektusra rendelkeznek. Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy a városi program nem csak a városokról szól gazdasági fejlődésről, mobilitásról, környezetvédelemről, ami túllép a városok határain. A városok és környező településeik, területeik hatékony megoldást szeretnének, olyan városokat, amelyek a növekedés motorjai, és amelyek támogatják a versenyképességet, területi kohéziót az EU-n belül. Ezért szól sokkal többről ez a program, mint a városokról. Stratégiai célkitűzésekre van szükség, az intelligens, fenntartható és befogadó Európa érdekében. Köszönöm a figyelmüket, és már is átadom a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen, Nant polgármester helyettesének, aki az Eurocities véleményét vont el, és most Nikó úrnak adom meg a szót, aki egy bolgárvárost képvisel. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az Európai Parlament Területi Fejlesztési Bizottságának tagjait. Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy szerepet kaphatunk egy ilyen fórum munkájában. Nekem polgármesternek ez kivételes lehetőség, hogy közvetlen kapcsolatot vehetek fel az Európai Parlamenttel az általam képviselt állampolgárok nevében. Számomra a legfontosabb a valós demokrácia a cselekvésekben, szolidaritás a cselekvésekben, ez megfelel az én elképzeléseimnek is, és szeretném bemutatni egy közepes méretű város helyzetét Bulgáriában. Ez európai keleti részében található. Megpróbálunk ambiciózusan, fenntarthatóan vezetni ezt a várost az állampolgárok érdekében. Ez országom negyedik legnagyobb városa, persze sajátos kihívásokkal küzd. Nagyvárosként többet kell tennünk, hogy elismerjenek minket, mint jó lakóhely, jó hely a munkakeresésre vonzóvá szeretnénk tenni ezt a várost a külföldi tőkebefektetés számára, és a szociális tőkebefektetők számára is. A Fekete-tengernél található városunk sajnos a legutóbbi évtizedekben inkább a nehézipar telepedett meg városunkban, nem annyira a kultúra és a turizmus fellegvárának mondható ez a város. Fontos célunk, hogy fenntartható városi környezetet, egyensúlyt tudjunk kialakítani, hogy versenyképes városi közösséget hozzunk létre. Nagyon nagy örömmel látjuk, hogy egyre inkább megtalálnak minket a térképen. 2014-ben 36%-kal bővült az idegenforgalom, 2007-hez képest. Nagyon sokat teszünk azért, hogy a munkanélküliség ellen is fellépjünk. Jó együttműködésben vagyunk a helyi üzleti közösséggel, és a városvezetés megpróbálja kialakítani a szükséges ösztönzőket. Egyre inkább úgy tekintjük magunkat, hogy nem Európa szélén, hanem Európa szívében vagyunk, a kommunikációnak és az infrastruktúránknak köszönhetően meg tudjuk alapozni a jövőbeli fejlődést egy transeurópai folyosó mentén. 2014-ben a repülőterünk több mint 2,5 turistát fogadott, és a teherkikötőnk is nagyon jó eredményeket tud felmutatni. A 2007-14-es időszakban 37 projektünket hagyták jóvá európai forrásfelhasználásra operatív programok keretében. 21 projektet ezek közül sikeresen le is zártunk már, ez több mint 73 százalékos kifizetést jelent. Ugyanakkor ezek persze csak a száraz számok, a minőség még fontosabb, mint a mennyiség. Szeretnénk a beruházások között szinergiát létrehozni, és a nemzeti forrásokra is támaszkodni szeretnénk, és az az elképzelésünk, hogy építsünk az eddigi eredményeinkre, és egyfajta multiplikátor hatást használjunk ki. Az európai forrásfelhasználás intelligens, fenntartható és befogadó növekedést céloz infrastruktúra beruházások, gazdaság, gazdasági növekedés, kultúra, ezek a jelszavaink, hogy állampolgáraink jó és minőségi életet élhessenek. Itt látható néhány közszolgáltatás, amelyeket a, az önkormányzat nyújt, ezekre büszkék vagyunk. Ezek olyan projektek, amelyeket innovatív finanszírozási eszközökkel hoztunk létre. Mint már említettem, nem csak a mennyiségről van szó, hanem új eh, horizontot nyit ez eh, az ambícióink számára is. Egy város eh, csak akkora lehet, mint az ambíciói, hogy parafrazáljam ezt az ismert mondást. Az elért eredményeink megváltoztatták városunk arculatát. A 2020-ig tartó programozási időszakban épülni szeretnénk az eddigi sikereinkre, sőt, még ambiciózusabbak is vagyunk. Fenntartható városi környezetet szeretnénk kialakítani, energiahatékonyságot, jobb életminőséget, a kulturális örökségünk megőrzésével. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy teljesítettem ígéretemet, vagyis hogy egy kis bepillantást adtam az a városunk életébe. Ez eléggé messze van Európa szívétől, de közelebb van, mint ahogyan ez tűnik. Az olyan városi közösségek számára, mint a miénk, az európai szakpolitika városi dimenziója nagyon lényeges kérdés. Hosszú ideje ebben a gondolatrendszerben dolgozunk, és úgy gondoljuk, hogy ennek élő példái vagyunk. Ennek a napirendnek a hozzáadott értéke a mi meglátásunk szerint abban testesül meg, hogy a szektorális differenciálódáson felül tudunk emelkedni. Holisztikus, eh, egységes megközelítése van szükség, mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten. Az Eurocity szempontjából egy ilyen napi rend elismerné ezt a szerepet, eh, mint eh, a fejlődés motorja. a városoktól egészen az országos igazgatási szintig arra számítunk, hogy még sikeresebb lesz a programozási megközelítés a fejlesztésben nemzeti szinten. Végül, de nem utolsó sorban, a városi napirend lehetővé teszi, hogy a városi közösségek az európai intézményekkel közvetlenül kommunikáljanak és kapcsolatot tartsanak, és teljes jogú partnerként kerüljenek elismerésre az európai döntéshozatali folyamatban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezeket az érdekes beszámolókat. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a szakbizottság tagjainak is továbbítsam őket, és akkor tényleg megvizsgálhatjuk azokat a részleteket, amelyeket ma nem tudtunk meghallgatni. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a tolmácsoknak a lehetőséget, a tolmácsok is köszönik a kedves szavait a elnökasszonynak, köszönöm a kollégáknak a részvételt, ezzel lezárom a mai délelőtti ülést, és délután három órakor folytatjuk viszontlátásra.